Cominciamo i nostri lavori. Eh, abbiamo qui con noi il ministro Mavroiannis. Üdvözlöm körünkben Marianis miniszter urat a mai napunkban. Ciprusban már találkoztunk vele két nappal ezelőtt. A delegáció vezetők ülése volt a Kozakon. Örülök hogy eljött miniszter úr, és hogy mai napon itt van a körünkben, illetőleg üdvözlöm az olasz látogatókat, akik nagy számban csatlakoztak ma hozzánk. És nem is szeretném az időt húzni, megadom a miniszter úrnak a szót. Röviden bemutatandó, hogy Európa helyzetét ő hogyan ítéli meg az elnökség szemszögéből. Ez a ciprusi elnökség bevezető időszakában járunk. Mint mondtam, amikor miniszter úr befejezte, akkor kérdéseket tehetnek fel a képviselőtársaim. Akár javaslatokat is megfogalmazhatnak. Miniszter úr, parancsoljon. Igen, tisztelt eh, Cassini elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátom, barátaim, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak erre az eszme cserére. Igen, fontos munkát végez köztudottan az AFKO bizottság, ez nagy értéket képviselő munka az integráció és az Európai Unió fejlődése szempontjából. Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a ciprusi elnökség kezdetén szóljak önökhöz. Többen önök közül igen jó barátaim, és személyesen is nagy benyomást tett rám, és önök is, hogy meghívtak, és tudom, hogy mennyire elkötelezettek az Európai Unió fejlődése mellett. Az elnökség óriási kihívás és óriási lehetőség egyben az európai integráció folyamatában így módon részt venni. Örülök annak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Biztosíthatom önöket arról, hogy hat hónapunk alatt, az elkövetkező hat hónap alatt igyekszünk a legpozitívabban dolgozni az európai napirend lebonyolítása érdekében eh, igen fontos témákat vetünk fel, és igyekszünk eh, hatásos választ adni a pillanatnyi kihívásokra, amelyekkel az Európai Unió és annak polgárai szembesülnek. Ezen nagy feladatok eh, során az Európai Parlamentnek nagy szerep jut, ez nem csak az elnökség számára jelent kihívást, hanem valamennyiüknek. Valamennyien különböző területenken, a saját területeinken dolgozunk a feladatok megoldása érdekében, de az elnökségnek nagyobb szüksége van az Európai Parlamentre, mint valaha. Örülünk annak, hogy önök ebben segítenek nekünk, és mindenképpen szeretnénk meghívni önöket erre a munkára. tényleg komoly felelősséget érzünk az elnökségünk kapcsán, és időnként azt mondják nekünk, túl optimisták vagyunk, nagyon fel lelkesültünk, mint nemrég csatlakozó állam, és az biztos vagyok abban másrészt, hogy vannak lehetőségeink, eredményeket fogunk elérni. A fő üzenetünk az, hogy egy jobb európai, európai unió érdekében dolgozunk, és egy olyan EU-t akarunk, amelyet jobban éreznek, észrevesznek polgárai. Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, bonyolult időket, mindenek előtt a gazdasági válságból kell kiindulnunk itt, éppen ezért egy pozitív perspektívát kell biztosítani a polgárok és mindenek előtt a fiatal generációk számára. Az általános stratégiai keret, amelyben dolgozunk a jobb Európa érdekében, három nagy prioritást jelent a ciprusi elnökség számára. Teljes mértékben felkészültünk az elnökségre, és persze vizsgáltuk a tanács, a parlament és a bizottság programjait, és ezek közül megfelelően kiválasztjuk a szükségeseket. Olyan Európáról beszélünk, amely fenntartható és hatékonyabb, ez az első pontunk. A második az, hogy jobb teljesítményt érjünk el a gazdaságban, növekedést tudjunk generálni a gazdaságban a harmadik pedig egy olyan Európa, amely, és ezt már mondta, a polgárok számára nagyobb jelentőséggel bír, a szociális kohézióval bír, és a szolidaritást testesíti meg. És olyan Európáról kívánunk következő pontban még beszélni, amely közelebb kerül a, polga- a szomszédaihoz. Tisztában vagyunk azzal, hogy az elnökség sikere, mint már korábban is elmondtam, szorosan összefügg az Európai Parlamenttel folytatott együttműködés mélységével. Az önök intézménye az EU polgárainak érdekeit képviseli. ez egy kulcsfontosságú szerep. Már megkezdtük ezt a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel. Többször találkoztunk itt Brüsszelben és Cipruson is és biztosak vagyunk abban, hogy ez egy együttműködés majd erősíti a kapcsolatunkat. A mai találkozókon, ülésünkön pedig folytathatjuk a már megkezdett ilyen jellegű munkánkat. Igen elkötelezettek vagyunk a folyamatos párbeszéd folytatása mellett. Az Európai Parlament tel együtt fogunk működni a Lisszaboni szerződés keretei között, és az Európai Parlamentet fokozottan be fogjuk vonni a tanács munkájába. Teljes mértékben tiszteljük a közösségi eljárást az intézmények szerepének megfelelően, természetesen a szerződések előírásai szerint Biztosak vagyunk abban, hogy céljaink elérése útján ez a legjobb mód. Nagyon fontos, hogy az elnökség az EU ügyeit hatékonyan kezelje. Most pedig nézzük meg az AFKO munkáját konkrétabban az európai polgári kezdeményezést külön üdvözöljük, és gratulálni szeretnénk a szakbizottságuknak az aktív szerephez, amelyet ebben játszottak május 9 egy fontos szempont volt, és abból a szempontból, hogy a polgárokat, az Európát közelebb hozzuk a polgáraihoz, és így a legjobb garanciát alkottuk meg közös jövőnk érdekében, hiszen nagyon fontos ebből a szempontból a részvételi demokrácia erősítése. Szeretnék az elődeinknek a tanácsi elnökség Ben a Dán elnökségről beszélek konkrétan, hogy sikerült elérni ezt a fontos eredményt. Az Európai Parlament számos területen, a közös biztonsági politika területén is fokozott bevonást nyert. Mindkét oldalról üdvözöltük azt a jelentést, amelyet Hafner úr készít. Ma is fognak szavazni erről a jelentésről, úgy tudom. Technikai szinten nagyon jó volt együttműködni önnel, és szeptemberben, októberben sikerül véglegesen lezárni ezt a a munkát, és folyta az együttműködés tényleg jól halad majd. Az intézményi megállapodás februárban nagy jelentőséggel bírt. Készek vagyunk arra, hogy felülvizsgáljuk a 2002-es tanács és a parlament közötti intézményközi megállapodás felvizsgálatáról van szó. Még mindenek előtt a biztonsági és védelmi politikában kell haladást elérnünk. A ciprusi elnökség ezt a kötelezettséget magára vállalja, és fontos vitákat fogunk lefolytatni annak érdekében, hogy Aston alelnök, vagy főképviselő megfelelő szerephez jusson. Ide tartozik a közös napirendünk a ciprusi elnökség alatt. Kérem, hogy foglalkozzunk a következő kérdésekkel, az európai politikai pártok, az EU csatlakozása az Európai Emberjogi Egyezményhez. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Martin úrnak, aki a raportőre volt egy ilyen fontos jelentésnek, és persze a többi képviselőnek is. Duff úrnak, úrnak is az igencsak konstruktív informális tanácskozás tartottunk tegnap velük. Ez egy fontos lehetőséget kínált arra, hogy megvitassuk a előttünk álló feladatokat. A ciprosi elnökség elkötelezett abban, hogy folytassuk ezt a munkát, amit már a Dán elnökség alatt megkezdtek Persze vannak további érzékeny, nyitott témák is, de szeretném aláhúzni, hogy keményen fogunk dolgozni azon, hogy a raportőrökkel, az előadókkal együtt elérjük a céljainkat, és az intézmények közötti együttműködés erős maradjon, és időben befejezzük a még nyitott témákat. Ezt egyébként már tegnap is kifejtettem a találkozónkon. Meggyőződésünk, fontos téma az Európai Parlament felügyeleti szervének a vizsgálati lehetőségei, vizsgálati lehetősége. Ez egy fontos kérdés az elszámoltathatóság, az átláthatóság területén is. Vizsgálati bizottságok létrehozása egy rendkívül fontos jogosultságot jelent, és ezen fogunk dolgozni mi is. Természetesen ezt a szerződés feltételei, körülményei között kell megvalósítani, meg, én nagyon bizakodó vagyok, hogy megtaláljuk a megoldást, és meg tudunk állapodni ebben a rendkívül fontos ügyben. Mindhárom intézmény hozzá tud járulni ehhez szerintem. Tehát folytatni fogjuk ezen a dosszén a munkát, ami a politikai pártokat illeti a cél mindig az, hogy Európát közelebb hozzuk a polgáraihoz, ebből a szempontból vizsgálunk minden feladatot. Meggyőződésünk, hogy, hogy ezen cél elérésének egyik módja, hogy a politikai tudatosságot erősítsük Európában. Ez egy olyan fontos cél a polgáraink vonatkozásában, amelyet alátámaszt az Európai Unió szerződése is. A szükséges jogalkotási csomagot is e- szeretnénk elfogadtatni az európai politikai pártok vonatkozásában, és a költségvetési rendeletben is ennek a megfelelő kereteit szeretnénk biztosítani, hiszen finanszírozni is kell a politikai pártokat. Nagyon fontos az is, hogy új szabályokat kell alkotni a 2014-es európai parlamenti választásokig. Ez év szeptemberéig a bizottság készít egy javaslatot, és amint megkapjuk ezt a javaslatot a tanácsnál, ezt megkezdjük tanulmányozni, és kapcsolatot alakítunk ki az, a menetrendre vonatkozóan a bizottsággal, és mint már mondtam, teljes mértékben együtt kívánunk működni a jogalkotásban, a parlamentben, és meglehetősen gyorsan szeretnénk dolgozni, és reméljük, nagyon bizakodók vagyunk, hogy ez a szabályozás életbe lép kellő időben. Aztán itt van még a csatlakozás az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, EU-ként természetesen, az Európai Uniót megalapító szerző, működésére vonatkozó szerződés tartalmazza ezt a témát. Ennek keretében kell lépnünk. Nagyon alapos vizsgálatot kell végeznünk. Az összes EU tagállam nak biztosítania kell, hogy az Európai Emberi Jogi Bírósághoz tudjanak fordulni a polgárai. Ez nem csak megerősített emberi jogi védelmet jelent az EU-n belül, hanem egy nagyon fontos politikai üzenet is egyben. Ez aláhúzza az Európai Unió elkötelezettségét az emberi jogok mellett a világ szemében is. És ez megerősíti egyébként a szerepünket is, mint az emberi jogok elkötelezett védője. Úgy gondolom, hogy ez teljesen összhangban van azzal, ahogyan mi gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy példát kívánunk mutatni, és így kívánjuk vezetni ezt a területet az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozáshoz persze a tanácsnak egyhangú döntést kell hozni, az Európai Parlamentnek ehhez hozzá kell járulni, és az Európa Tanács 47 tagjának ratifikációjára is szükség van. Persze, elkezdtük ezt a munkát, és az idevágó tanácsi munkacsoport is folytatja a tevékenységét. Ilyen módon megfelelő tanácsokat, iránymutatást tudunk adni a bizottságnak, amikor kidolgozza az idevágó javaslatát. Köszönjük szépen az Európai Parlamentnek, hogy erős támogatást biztosít ezen csatlakozási munkához. Ezt már 2010-ben megtették, és később 2012. áprilisában is megerősítették meg. Bizakodóak vagyunk, hogy együttműködve megtaláljuk a megfelelő megoldást, és a ciprusi elnökség mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezt a megállapodást lehetővé tegye. Ami azt jelenti, természetesen egyben, hogy az Európai Parlamentet megfelelő módon tájékoztatjuk a tárgyalások haladásáról. Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy az együttműködésünket egy imperatívusnak tekintjük, szükség van erre, feltétlenül szükséges, ez egy jobb Európa érdekében csak így tudunk dolgozni, és egyéb nagyon fontos dossziék is szóba kerülhetnek, még ezeket most külön nem említettem, és természetesen kész vagyok megvönök felvetéseit ezen rendkívül fontos témákban. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget biztosította arra, hogy a mai napon itt legyek önök között is. Beszámolott tartsak. Köszönjük szépen, miniszter úr. Köszönjük ezt a bevezetőt. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, akik szeretnének hozzászólni. A kérdéseket sorra vehetjük, és aztán egy átfogó válaszhoz zárhatunk. Tárkovszki úr, tessék! Először is köszönöm szépen, hogy ilyen nyíltan fogalmazott. Köszönöm a bevezetőt a ciprusi elnökség munkájára számítunk, különösen az előttünk fekvő ügyekben, és ezek legnagyobb részére kitért. És a vizsgálóbizottságok munkája egy kicsit zökkenőkkel működött, és remélem, hogy a ciprusi elnökség segít majd bennünket előre haladni. Valóban szeretnénk javítani a helyzeten, és a tanács gyakran a status quo-t akarja bebetonozni, és ez nem segíti a mi ügyünket. Innovatív gondolkodásra lenne szükség. Szeretnénk, hogyha végre láthatóvá válnának a politikai pártok, és a, az európai parlamenti választások európai ügyekről szóltak, politikai pártok ezek keretében, elő kéne, hogy vegyék a vitákban az európai témákat, tehát a prioritásokat valóban tovább kellene fejleszteni. Néhány kimondatlan dologra szeretnék kitérni, és ezek érintenek bennünket. Az Európai Unió architektúrája, fiskális paktum végrehajtása, a Van Rompuy dokumentum, az Európai Tanácsi Csúcsnak az eredményei itt a parlamentben a gazdasági kormányzást készítjük elő, illetve a többszintű európai kormányzást. Ennek vagyok én a felelőse, Gváltieri úrral itt a szakbizottságon belül. Tehát először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja az önök részvételét a ciprusi elnökség munkáját ezekben a vitákban, és mik a prioritásaik milyen struktúrát, felépítést kellene kialakítani az önök elnökségének ideje alatt. Tehát milyen alapvető szabályok lennének, amelyekre épül az egésznek a működése, illetve hogyan mérné az önök munkának a sikerét, a vita sikerét. Nyilván nem lesz könnyű ezt kedvezően befolyásolni, számosoknál fogva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerer úr, ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, miniszter úr. Köszönöm szépen, hogy eljött ide a szakbizottság ülésére, és bemutatta a ciprusi elnökség munkaprogramját, prioritásait. Sok sikert szeretnék önöknek kívánni. Első ízben viszik az unió soros elnökségé feladatait, és az első elnökségi ciklus nagyon lelkesítő. Emlékszem még, amikor 1989-ben Spanyolország volt elsőként soros elnök, ez már elég régen volt, és az oktatás ügyben dolgoztam, és Szolána külügyi főképviselő munkatársa voltam. És elképesztett az, hogy az elnökségi munkát mennyire sok szakértő és az egész társadalom is kedvezően követte, illetve segítette. Tehát még intenzívebb munkára számíthatnak ebben a nehéz évben. Rafael Csárkovszki kolléga szavaira szeretnék visszautalni. A tanács soros elnöksége június 28-29-ével a csúcs nyomán indult, és ott egy mélyreható intézményi reform folyamat indult el az Európai Unióban, legalábbis megkezdődött a közös gondolkodás erről. Úgyhogy a bizottság, valamint a tanács elnöke, az EKB elnöke, az Eurócsoport vezetője mind ott volt, de az Európai Parlament részéről nem volt igazi jelenlét. A parlament elnöke azt az álláspontot képviseli, hogy ez a folyamat, amely a politikai unió felé vezet. Ennek a folyamatnak a részvételi demokrácia működésébe kellene illeszkednie, vagyis ennek keretében arra lenne szükség, hogy sokkal mélyrehatóbban bevonják az Európai Parlamentet, amely az európai polgárokat képviseli. Tehát úgy gondolom, hogy a ciprusi elnökségnek a parlament részvételét kedvezően kellene fontolóra vennie, illetve elő kellene segítenie. Erre utalt is a bevezetőjében. Ami pedig az Európai Emberi Jogi eh, Egyezményt illeti, és az Unió részvételét ebben a tárgyalásokat nyomon követő szakbizottságnak a tagja vagyok, és csak alá tudom húzni, amit ön is elmondott. Úgy tűnt, hogy néhány hónapja már létrejött a megállapodás. De a tanácsnál elakadt az ügy, mert néhány tagállam vonakodik, akadályozza az ügyek haladását. Remélhetőleg tovább halad majd az ügy, a bizottság és a tanács tárgyalásokba kezdett egymás között, és a Dán elnökség alatt elkezdődött munkát, remélem, hogy önök tovább viszik, és le tudják majd zárni. Hát, ha sikerül önöknek meggyőzniük a tanács vonakodó tagjait nagyon örülnénk annak, hogyha sikerülne lezárni az elnökség vége előtt ezt a tárgyalás sorozatot. Nem szeretnénk, hogyha 2014-nél is túlnyúlnának, hogyha még évekkel elhúzódna ez a folyamat, mert már így is elég régóta folyik. Úgyhogy lehetőség szerint azt szeretném öntől kérni, hogy segítse az ügyünket, és az AFKO szakbizottság igényeit képviselje a 2013-as költségvetés vitái során is. az európai polgárokkal folytatott kommunikációt szolgálja ez a költségvetés, aztán a különböző meghallgatásoknak a finanszírozását, az európai polgári kezdeményezéseket, és a 2014-es választásra való felkészülést is. Köszönöm szépen az elhangzott bevezetőt, és sok sikert az elnökséghez. Elnök Dafur Mavroyanis úr, örömmel látjuk Önt a liberális frakció részéről, és köszönöm szépen biztató szavait a vizsgálati bizottság három oldalú egyeztetéseivel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy előre tudunk lépni, és haladni is fogunk. Az EU nagyon fontosnak tartja hogy az Unió aláírja az ECHR-t, az emberi jogi egyezményt, a bizottság és a tanács e felé a cél felé kell, hogy haladjon. a köztünk, illetve az Európa Tanács közötti tárgyalások máskülönben zsákutcába futhatnak. És fontos lenne, hogy a normál szabályokat érvényesítsük, érvényesítsük itt, vagyis a minősített többségi szavazás a miniszterek bizottságán belül így lehetne elfogadni az egyezményt. Tehát ezt az elvet kell érvényben tartani. a Lisszaboni szerződés logikájához kell magunkat tartanunk. Tehát kérem, hogy elnökként a lehető legelszántabban szálljon sékra emellett. Például a brit kormányjal egyeztetve, amely úgy tűnik, hogy nincs teljesen tisztában a Lisszaboni szerződésből adódó logikával. És ebben a témában udvariasan fogalmazott, a Dán soros elnökséggel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy valóban szükséges is ez a hang, nem? De, de kimondom nyíltan, hogy szarvas hibát követtek el a Schengeni végrehajtási szabályok jogalapjának a megválasztásakor. biztosít-e bennünket arról, hogy önök mindent elkövetnek majd a status quo helyreállítása érdekében. Mielőtt a a Dán elnökség elkövette ezt a tévedést. Ami az Európai Parlament arcul csapása és a Schengeni folyamat egészét is veszélyezteti. Az elnökség számára nagy feladat a következetesség és fegyelmezett eljárás biztosítása az általános ügyek tanácsában. az Európai Tanácsi csúcsot követően, ahol a miniszterelnökök szétszedik azokat a döntéseket, amelyekről úgy gondoltuk, hogy már borítékolhatók, illetve megszülettek a csúcson. Elvben megszülethetett egy megállapodás, de attól a miniszterelnökök még darabokra szedhetik. Hogyha nem a tőlük elvárható felelősséggel járnak el. És láttunk is példákat erre az utóbbi időszakban a finn, illetve a holland miniszterelnök részéről a két héttel ezelőtti csúcsot követően. Úgyhogy remélem, hogy az általános ügyek tanácsának elnökeként a nyakuk közé csördít majd az ostorra, mert két történelmi jelentőségű európai tanácsi csúcs eredményei kerülhetnek ezáltal veszélybe október, illetve december hónapban. És végül arra szeretnék kitérni, amiről ön nem szólt, és egy kicsit kellemetlen is. Még itt a szakbizottságban is felvetni ezt a témát, vagyis az Európai Parlament horvát képviselőinek 2014-ben meg kellene kezdeniük a munkát. Valószínű, hogy 11-en lesznek, és a parlamentre vár, hogy javaslatot tegyen ebben a témában. Ön szerint a 11 képviselőt honnan vegyük majd? domande che vanno a fondo delle questioni. Quindi... Elnök. Nos, azt hiszem, hogy az ügyek lényegét érintő kérdést tett fel. Dafur, köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy hazájával, Nagy-Britanniával ellentétben, nagyon európai hangvételben nyilatkozik több alkalommal, és a bajnoka ennek az európaiságnak, Höfner úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Mavrajanis urat szeretettel köszöntöm a szakbizottságunk körében, és köszönöm a bevezetőt a ciprusi elnökség munkájával kapcsolatban. Egészen röviden szeretnék hozzászólni néhány olyan kérdéshez, amelyet ön felvetett, és a végén megemlítek egyet, amelyről nem szólt ami a vizsgálóbizottsági munkát illeti, fontos, hogy értelmes, észszerű megoldás alakuljon ki. Nem sok értelme lenne vizsgálóbizottságokat létrehozni, hogyha a parlament nem választhatja ki, hogy mely tanúkat kíván meghallgatni, illetve hogyha nincs arra lehetőség, hogy a szükséges tanúkat meg is tudjuk, akár szankciók mellett hallgatni. Illetve nincs értelme a munkánknak, hogyha nem férünk hozzá az információkhoz, anyagokhoz. Tehát pragmatikus megoldásokat kell találni minden ilyen vonatkozásban, úgy gondolom, amennyiben jó megoldást szeretnénk. valamennyien nagyon erősen számítunk az önök elnökségének a segítségére e tekintetben ami a politikai pártokat, illetve a pénzügyi rendeletet életi. Úgy gondolom, hogy fontos ezt a munkát elvégezni, és ennek keretében közelebb lépni, közelebb kerülni egy demokratikusabb megoldás körhöz. A, az Európai Unió, illetve a pártok szempontjából is. Néhány szóban szeretnék az európai polgári kezdeményezésről mondott szavaihoz kapcsolódni. Nem vagyok benne biztos, hogy ön tisztában van azzal, hogy április 1 ugyan hatályba lépett, de egyelőre még nem igazán érvényesül. Tehát nagyon sok panaszt kapunk a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban. Még a bizottságnál regisztrált kezdeményezések sem tudták összegyűjteni az aláírásokat, erre 12 hónapjuk van, és erre képtelenek, mert a rendszer bizonyos szempontból még nem működik. Problémák vannak például a, a honlapon, különböző keretekben, illetve többféle értelemben, és egy tanúsított szervernek az elérhetősége, a úgynevezett gazda eh, gép, ahová felkerül a holnap, az nagyon drága, és az európai polgári kezdeményezés a szabályozás szerint a kezdeményezők számára ingyenes kell, hogy legyen. Tehát az Európai Bizottsággal közvetlen egyeztetéseket végzünk, hogy a problémát megoldjuk, de a tanács lökésére lenne szükség, hogy ez létrejöhessen. Mert a Lisszaboni szerződés nagy vívmánya volt. Ez azt mondtuk, hogy több demokráciát kapnak az emberek, polgári kezdeményezést lehet indítani, de ha ez nem működik, akkor az növeli a frusztráltságot Európa szerte, illetve veszélyezteti a részvételt. És a fiatalok idealista vagy néha nagyon pragmatikus kezdeményezései nem jutnak el európai szintre, és ezt látván ők egyre mérgesebbek, egyre haragvóbbak. Tehát, hogyha ezt egy kicsit elő tudná segíteni, akkor azt hiszem, hogy az jó megoldás lenne. Utolsóként pedig néhány szóban kitérnek egy általánosabb kérdésre. Európa helyzetére, Európa jelenére, illetve a jövőnkre. Tehát egy dolog a mentő csomagoknak a helyzete, a mentőintézkedéseknek a helyzete, ez most már évek óta napirenden van, és ugyanakkor nem szabad szem előtt évesztenünk, hogy mi ennek a távlati célja. Mert az európai polgárok csak akkor tartanak velünk a közös úton, hogyha látják, hogy hova vezet. És elvégett egy jövőképre van szükség Európa felépítéséről. Demokratikus legitimitás talaján áll, hogy az európai polgárok számára világossá váljon, hogy az ő Európájukról van szó, és nem az intézmények Európájáról. Tehát mindaz, ami, mell, ami felé haladunk, amit eddig létrehoztunk, ehhez kell, hogy tudjunk felmutatni egy közösségi módszerre épülő struktúrát, amen legitimitással bír, a polgárok jóváhagyását bírja az Európai Parlamenten keresztül, és így tovább. Tehát e célból egy méreható vitát, egyeztetést kell, hogy tartsunk, és persze az egyezményre szükség van, de nem elég csak az egyezmény, hiszen ez már egy előttünk fekvő adott javaslat, egy nyílt párbeszédre van szükség, és az Európai Parlament, a nemzeti parlamentekkel karöltve tud előrelépni. Valamint aktívan be kell vonnunk a civil társadalmat is ebbe. Olyan folyamatra van szükség, amely legitimitásra tehet szert, és Európa számára demokráciát hozhat. Úgy gondolom, hogy az önök elnöksége alatt most nem jut eszembe megfelelő angol szó, időnként a váltót is kezelniük kell a, a tekintetben, hogy melyik irányba haladjunk tovább egy jövőbeni architektúra, egy jövőkép felé. Tehát ebben az értelemben számítok önre, önökre, segítsenek Európának a helyes vágányra térni amelyek a polgárok számára is elfogadható eredményt hoznak, és hogy úgy érezzék, hogy ők is a jövőkép részei, és szívesen részt vesznek majd, és részt is vehetnek a döntésekben. Köszönöm. Kórádú. Köszönöm. Most pedig bronz képviselő kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nem csak az AFKO kérdéseiről beszélt, és én sem korlátozom felvetésemet csupán a e kérdéskörre arról beszélt, hogy Európát közelebb kell vinni a szomszédaihoz. És először is úgy gondolom, hogy először is arra kell őket buzdítani, hogy hagyják abba, akadályozzák meg a migránsok átvonulását az országokon. Törökország esetében ez különösen nehéz, hiszen Törökország például az önök elnökségét sem ismeri el. Nem ismernek engem úgy, mint az EU nagy lelkesült támogatóját, de ezt mégiscsak egy elfogadhatatlan támadásnak, inzultusnak élem meg. Ezen felül ugye az önök országának a harmada el, fog, el van foglalva, templomokat szentségtelenítettek, meg házakat pusztítottak el. Kérd, hogyan látja ön a Törökországgal való tárgyalásokat, úgy, úgy mint én, hogy amíg Ciprust elfoglalva tartják, nem lehet fent folytatni a tárgyalásokat. Ezen felül pedig az európai állampolgárság kérdésére is rákérdeznék. Nem ö, tartom célirányosnak az európai identitás kialakítását az európai állampolgárság kiegészítőjeképpen, hanem sokkal inkább a nemzeti önazonosság kép kiegészítéseképpen. De kérdezem, hogy az európai identitást hogyan változtatja meg, hogyha Törökország belép az EU-ba, amely 90%-ában földrajzilag nem Európa, de hagyományában, kultúrájában sem európai. Ezek után említette az európai pártokat. Hogyha valamit először engedélyeznek, egy előbb-utóbb az mint egy kötelezővé válik, ezt tanítja nekem az élet. Először mondjuk a pártokat engedélyezik, utána majd kötelezővé teszik, az európai választások területén, választókerületekben, az európai választások során. Kérdezem, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az európai politikai pártokat kötelezőn írják elő, tehát mindenfajta európai választása egyetlen szereplőiként írják el. Hogy ez megtörténik, persze erről még nincsen szó, de ha megtörténne, akkor ez korlátozná az európai választásokat azokra a pártokra, amelyeknek európai perspektívájuk van, Európa pártiak. Ugyanakkor arról is hallottunk, hogy az EU-nak tisztázni kell, hogy milyen feltételek mellett teremti meg az európai választásokat, és úgy gondolom, hogy az európai politikai pártok annak az eszközei volnának, hogy az Európai Unió saját szájéze szerint döntsön a kérdésekben. Köszönöm szépen, most pedig Messerschmidt képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mavrojanus úr, örülök, hogy itt van. Azzal kell kezdenem, hogy Daffurral ellentétben nem érzem úgy, hogy szükség volna udvariasnak lenni az elnökség irányában, de ennek ellenére kérdezem önt, elnök úr, hogy a Schengeni rezsimről való megállapodás ez nem csak egy Dán megállapodás, hanem egy egyhangulag a tanács által hozott megállapodás. Egyetért ezzel a kijelentésemmel, amely egyébként tényt ér le. Másodszorban van egy kérdésem arról, hogy mi lehet az önök elnökség alatt vajon a legnagyobb alkotmányos kihívás. Mégpedig az, hogy egy ország kilép az eurozónából. Hogyha megnézzük a gazdasági fejleményeket, az Eurózóna déli részén valószínűsíthető, hogy az önök elnöksége alatt egy ország legalább kilép az Eurózónából. Nos, a szerződések mai struktúrája alapján technikai módon nem lehet úgy kilépni az Eurózónából, hogy az Európai Unióból ne lépjen ki ez az ország. És ezzel a kérdéssel mondjuk Görögország esetében igenis alkotmányos szempontok szerint kell foglalkozni. Hogyan gondolja, hogy az önök elnöksége alatt milyen módon próbálják ezt majd kezelni, milyen elővigyázatossági intézkedéseket tesznek, annak érdekében, hogy eh, fenyegető alkotmányos ügyére felkészüljenek. Ha nem az önök elnökségének hat, hónap al, hat hónapja alatt, akkor a következő elnökség ideje alatt történik ez meg. Kérdezem tehát, hogy eh, hogyan készül fel az elnökség arra, hogy ezt a helyzetet, amely előbb vagy utóbb, de biztos, hogy bekövetkezik, kezelni tudja. Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt, ezért megadom a miniszter úrnak, az elnök úrnak a szót, és hozzáteszem, hogy a legkülönbözőbb térféről jöttek kérdések, akár az európai lakosság, akár az európai lakosságon túli eh, szomszédsági térségi lakosság tekintetében, és Ciprus valóban egy olyan ország, amely eh, egyrészt eh, a Törökországhoz való közelsége, másrészt a Szíriához való közelsége okán első kézből éli meg ezeket a heves változásokat. Persze nem fogjuk tudni a világ összes problémáját innen az Európai Parlament épületéből megoldani, de talán érdemes volna Ciprust nem csak a e fél évben, hanem hosszabb távon is. Ciprus helyzetét, földrajzi helyzetét fölhasználni arra, hogy előbbre vigyük a béke ügyét a térségben. Tudom, hogy ez nem egy nagyon könnyű kérdés, amelyet felteszek, de most megadom önnek a szót, miniszter úr. Thank you, dear Mr. President. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Valóban a nekem feltett kérdések valóban nagyon nehezek, és ha megengedi, igyekszem annyira őszinte lenni önökkel, amennyire csak tudok, tehát eh, kérem ne vegyék úgy, hogy ez már egy egyeztetett tanácsi álláspont, amelyet közvetítek, és remélem, hogy a tanács titkársága megbocsát nekem, hogyha egy-két ponton túllépek a számomra kielelt, kijelölt vonalon, de azt gondolom, hogy nyíltnak, őszintének kell lennünk az eszmecserénkben, és ennek a szellemében fogok én is beszélni ma önökkel. Úgy hiszem, hogy a vizsgálóbizottságok, és Tarkovszki kollega kérdezett erre rá, tehát a vizsgálóbizottságok ügyében a tegnapi találkozó azt mutatta, hogy eredményeket tudunk elérni, más képviselők is felvetették ezt a kérdést, de valóban, valóban megegyeztünk abban, hogy szükség van a konzisztens és hatékony munkára a vizsgálóbizottságok tekintetében, és nem, nem a folyamat során kell megelőlegeznünk a vizsgálat eredményét, tehát nem egy áll, egy művizsgálóbizottságra van egy alibi vizsgálóbizottságra van szükség, hanem egy valódi vizsgálóbizottságra van szükség, amely a büntetlenség eh, ellen, a büntetlenség kultúrája ellen lép föl. Nagy munka áll előttünk, de úgy gondolom, hogy a következő hónapokban megfelelő lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy előbbre lépjünk, figyelembe véve mindazon komplex kihívásokat, amelyek a politika és néha az adminiszt administratív területen merülnek fel, hiszen a bizottság, az Európai Bizottság képviselői, tagállamok képviselői vesznek részt ezeken az üléseken. Nehéz megtalálni a nemzeti és az európai szint közötti kapcsolatot. A meglévő európai bizottsági tanulmányok eredményeit figyelembe venni. Sok kérdés van tehát, amelyet figyelembe kell vennünk, de hát végezetül teljesen igaza van. Mégpedig egy olyan rendszerre van szükségünk, amely jelentős. És Duff úr is említette, hogy a tegnapi ülésünk után jobb úton haladunk a vizsgálóbizottságok ügyének előbbre vitele, vételében. És ennek bizony nagyon örülünk. Egyetértek Hefner úr felvetésével, hogy pragmatikus és egyben realista megoldásokat kell találni. Political parties, you know, we believe that uh, there is added value in having uh, European political parties, but uh... Az európai politikai pártokról, Bronszúr, biztosítani szeretném, hogy nem az az elképzelés, hogy restriktív módon lépjünk fel, hanem sokkal inkább hozzáadott értéket akarunk elérni az európai politikai pártok bevezetésével. Nem az európai eh, választásokon való részvételt akarjuk korlátozni, vagy a ma meglévő lehetőségeket eh, korlátozni azáltal, hogy egy olyan esernyő szervezetet hozunk létre, amely kizár egyes pártokat. Mi több, a nem Európa párti pártoknak is lehetőséget kell adni. Nem az a cél, hogy a szabadság és a béke zónáját korlátozzuk Európában, épp ellentétesen ezt szeretnénk megerősíteni és kibővíteni. Értem én persze, amit az európai önazonosságról, az európai identitásról mondott. Úgy hiszem, egyébként erre válaszolva, hogy a belátható jövőben nincs a két lehetőség közötti választás. Egyszerűen együttműködésre vagyunk kárhoztatva. És hogyha az élet úgy hozza, hogy az európai önazonosság meghaladja a nemzeti azonosságot, hát akkor ez így lesz, de nem látok én a jövőbe. De abban biztos vagyok, hogy most e két dolog együtt kell, hogy éljen a nemzeti önazonosság és az európai önazonosság. Semmiképpen nem akarjuk az kiépítendő európai identitással a nemzeti identitást veszélyeztetni. A legfontosabb kérdés alapvető jelentőségű kérdés, amelyel az elkövetkező hónapban szembe kell néznünk. Nem feltétlenül az elnökség előtt tornyosuló feladatok egyike, hanem egy sokkal nagyobb kérdés. Jelesül, hogy hogyan alakítsuk ki Európa jövőjét, az Európai Unió architektúráját. A vita erről már megkezdődött. Minnyáján tisztában vagyunk velem hogy múlt év végéig inkább a fiskális konszolidációra koncentráltunk, és a pénzügyi fegyelmet szolgáló, a szabályozást és a felügyeletet szolgáló rendszerben. Aztán rájöttünk, hogy paradigmaváltásra van szükség. Fel kell lendíteni az európai gazdaságot, új munkahelyeket kell teremteni, és a fiskál kompakt, voltak éppen az első olyan kapocs volt, amely a gazdasági unió irányába mutat. Ezután pedig létrejött ülésezett a legutolsó európai csúcs, van Rompuy elnök úr jelentésével a gazdaság és monetáris unióról. Ez az első lépés. És az elkövetkező hónapokban azt kell látni, hogy milyen irányt vesz ez a vita, ez a gondolkodás. És hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, senki nem lát tisztán a tekintetben, hogy milyen úton fogunk járni, merre fogunk haladni. Mi több, abban sem látunk tisztán, hogy mely elemek teszik szükségessé a szerződés módosítást, és mely elemek megvalósíthatóak szerződés módosítás nélkül. Sokan a vitában például azt mondják, hogy egy kötelező érvényű uniót kell működtetni, amely a mai szerződések alapján megvalósítható. Decemberben egyébként az Európai Tanács asztalára kerül erre egy új jelentés, és az Európai Tanács persze következtetéseket fog hozni, de ezek nem feltétlenül a szerződés módosítás irányába mutatnak. Legyenek biztosak benne, hogy nagy figyelemmel követtem az önök felvetéseit, és <clears throat> fontosnak tartom, hogy az Európai Tanács szintjén történő gondolkodás tükrözze a tanács formációiban zajló gondolkodást, és persze az Európai Parlament felvetéseit is. <clears throat> szám nekünk, urunk is parancsolunk az Európai Tanács, de önöknek nem. Ezt világosan kell látni, éppen ezért a megfelelő intézményi kapcsolatot meg kell találnunk a különböző intézmények között. És valóban úgy áll a dolog, hogy az Európai Tanács nem jogalkotó testület. Bár most már intézményé vált. És látni kell, hogy merre halad, haladnak a fejlemények, és persze örömmel tájékoztatom önöket akkor, hogyha világosabban látom, hogy milyen irányt vesznek az események, a fejlődés, és szívesen megvitatom akkor önökkel, hogy milyen véleményük van mindenről. Hogyha egy <clears throat> konvent állna föl, akkor meg kell gondolni, milyen konvent volna ez, és az Európai Parlamentnek, a Nemzeti Parlamentnek és az állampolgároknak milyen szerep jutna a konventben. De ahogy kezdetektől kezdve mondtam, célunk az, hogy Európát közelítsük az állampolgáraihoz, és az európai állampolgárokat közelebb közelítsük az Unióhoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hidakat verjünk, hidakat építsünk. Sokan azt mondják, hogy nem a, nem a konvent ideje ez most. Nem most kell a szerződéseket teljesen átírni és átalakítani, hiszen ez nem kap többséget, hiszen sok országban terjedőben van az euroszkepticizmus. Éppen ezért éppen ezért mégiscsak jó úton haladunk és teljesen tisztában vagyunk a veszélyekkel is, a kihívásokkal. Ezért nagy örömmel olvasom majd azokat a jelentéseket, amelyeket az AFKO készít, a Lamaszúr jelentés, illetve a többi idevágó jelentés véleményeképpen. Hiszen látnunk kell, hogy a Lisszaboni szerződés óta több hatalmi központ jött létre. Ugye létrejött az Európai Tanács, mint külön európai intézmény, és ezen belül pedig működött ugye az Eurócsoport csúcs találkozója az Európai Tanács ülése után, az Eurócsoport vezetői találkoztak, ami azt mutatja, hogy ez is egy új hatalmi koncentráció. Tehát az Európai Tanácson belül az Eurócsoport országok egy más egy al intézményt képviselnek, aztán ott a fő képviselő asszony pozíciója, azután persze a bizottság, amely féltékenyen őrködik a saját jogkorei köz fölött, aztán van a soros elnökség rendszere. Tehát talán meg kellene találnunk azt a utat, módot, hogy hogyan lehet ezt a nagyon sokszínű rendszert jobban szabályozni. Hiszen néha más-más irányokba húznak az intézmények. Úgy gondolom, hogy ez részint a soros elnökségek feladata. Teszem hozzá új feladata, hogy biztosítsák a szinergiát és a kohéziót a különböző hatalmi központok között. Gondolkoznunk kell tehát ezen a kérdésem, és természetesen az afko jövő felvetésekre nagyon nagy figyelemmel leszünk. Ami pedig az Európai Uniónak az emberi jogok európai kartájához való csatlakozását illeti, Dafur, nagyon örülök neki, hogy az Egyesült Királyság úgy tűnik, hogy feladja az utolsó kétejét, az utolsó fenntartásait, legalábbis ezek a legújabb információim, és ilyen módon a tárgyalások megkezdődhetnek, és azt reméljük, hogy gyorsabban haladhatnak majd éppen ebben a kérdésben az Egyesült Királyság álláspontjának változása okán, de természetesen nagy figyelmmel követtem az e kérdésről mondottakat. Gerer úr, nagyon köszönöm az támogatását, és azt, hogy emlékeztetett az első elnökségre, amely nagy kihívást is jelent számunkra. Hiszen amikor az ember először válik e, elnökké, nem tudja hova tegye a lécet, milyen magasra tegye. Ha túl magasra teszi, ezt nem visszük át. Ha meg túl alacsonyra teszik, akkor meg nem érünk el igazi eredményeket. Nos, éppen ebben számítunk minnyájukra, hogy a léc magasságát közös erővel tudjuk meghatározni. Kis ország vagyunk, a teljes közigazgatást mobilizáltuk, az összes emberi erőforrásunkat mobilizáltuk az elnökség sikere érdekében. És persze egy kis ország számára az elnökségből eredő költségek arányosan sokkal magasabbak, de mindenképpen megéri ez. Brüsszelben 90 köztisztviselünk dolgozik normális esetben, most pedig 200-an vagyunk itt. Tehát valódi ráfordításokat folytatunk az elnökség érdekében, és mobilizáljuk az összes forrásunkat. 2013-as költségvetésről, amit elmondtak, azt is tudomásul vettem. A tanács tegnap minősített többséggel elfogadta a költségvetési pozícióját, és szeptemberben megkezdjük a vitát az Európai Parlamenttel erről, és teljes mértékben figyelembe fogjuk venni, amit önök elmondtak. Most például az igencsak nehéz téma a Schengeni kormányzás. Messerschmitt úr és Duffur vetette fel ezt a nagyon fontos témát. Kezdjük a jó hírrel. A jó hír az, hogy az Európai Parlamenttel szoros kapcsolatot alakítottunk ki, és tegnap meg tudtuk győzni a korepert arról, hogy egy eljárási javaslatot fogadjanak el arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük az olyan nehéz helyzetüket, amelyben vagyok. Azt gondolom, hogy a következő hónapokban mit haladni tudunk, és keményen fog dolgozni, erről biztosíthatom önöket, hol annak érdekében, hogy megtaláljuk a kivezető utat, amely az Európai Parlament előjogait fenntartsa teljes mértékben tiszteljük, tehát az Európai Unió jogait. Viszont van a történetnek egy másik oldala is. Messerschmitt úr teljesen igaza van, a Dán elnökségre fogjuk ezt. Lehet, hogy az Európai Parlament előadói esetében fordult elő, hogy úgy érezték, hogy a Dán elnökség elkövetett valamit, és ezért, vagy nem volt elég elkötelezett, hogy sikeresek legyenek. De szerintem az abszolút jó szándék megvolt a probléma az, hogy a, jogi, a jogalap megváltoztatásáról egyhangulak kell dönteni a tanácsnál, és hát itt voltak ezzel kifogások. A parlament álláspontját el tudjuk fogadni, persze nagyra tartjuk. Másrészt viszont valamennyiünknek meg kell érteni, és Dafur azt hiszem ő jelen volt a 70. cikk megszövegezését is jól ismeri. Az a tény, hogy a Schengen és hasonló témák kölcsönösségen alapulnak, és itt egyszerűen a társfelülvizsgálatról van szó időnként értékelünk, tehát ha értékelésről, evaluációról beszélünk, eh, a tagállamok eh, esetében látni kell, hogy ők ezt eh, szeretnék fenntartani, ezt az eljárást, ez az ő kompetenciájuk, ez az ő hatáskörük. Ez így van európai szintre kerül, de azért ők döntenek. A lényeg, a tanács jogi szolgálata ezt mondta, ez, ez az álláspont. Nos, miután ezt taglaltam, nézzük meg, mi a helyzet. Itt nem csak az értékelésről van szó, nem puszta értékelés, az evaluáció az valami másnak a kioldója, és itt a kormányzásról, az irányításról beszélünk. Hogyan tesszük lehetővé mondjuk kivételes esetekben hogy újra bevezessék a határellenőrzéseket. Erről van szó. Ez a lényeg, amit vizsgálunk. És hogyha itt van ez a jogi elem az evaluációval kapcsolatban, azt hiszem, meg kell találni az utat együtt Persze van egy néhány tagállam, amely ezt az új jogalapot felhasználja, hogy elkerülje bizonyos dolgokat, de a lényeg az, hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy ez az egyetlen elem, amelyben nem értünk egyet, akkor azt hiszem, hogy haladni tudunk, és ez megélégedésre ad majd okot, és a tanács döntése a Jai az igaz, Button mm, júniusi igazságügyi tanácson, ez biztos lehetőséget kínál arra, hogy megfelelő mechanizmust alkalmazzuk. Tehát helyes irányban mozdultunk el szerintem. Meg kell nézni, milyen elem mi marad a társ felvizsgálatnál, a peer review-nál, és nem tudunk százszázalékos eredményt elérni, de ha 95%-ra jutunk, az szerintem ne tegyük azt, hogy nem élünk a lehetőséggel. Nagyon fontos téma ez valamennyiünk számára, és talán most túllépem a mandátumomat személyesen, ami engem illet. Nem szeretjük azt a gondolatot, hogy lehetővé tegyük a tagállamok számára, hogy bármikor ők döntsenek ebben. Nem, mi nem így gondolkodunk erről. De hát, mondom, ez már nem az én mandátumom, ezt kijelentem. De ez az én személyes szempontom. amit Dafor mondott, megint egy kicsit elhúzom a témát. Öt perc múlva végzek, elnök úr. Őszinte leszek, ezt mondtam az elejétől fogva. Azt gondolom, a másik téma, amit Dafur felvetett, ez a, mi történt a szabadalommal. Ennek ez az alapja, ugye? És az Európai Tanács megváltoztathat bizonyos dolgokat, ez így van, amelyben már megállapodás született a tanács és a parlament között. Van ilyen. Ezt tudom csak mondani valóban. Számunkra ez nem egy formális, nem egy ügy nyilvánvaló. A tanács nem akar mindent egyedül megszabni, de a azt látni kell, hogy a tanács kiből áll a tagállamok képviselőiből, hogyha azt mondják, hogy csinálják ezt és ezt, ez egy utasítás, ugye Ez nem ajánlás, hogyha ők azt mondják. Ezt meg kell érteni. Ez egy és valóban az Európai Parlament számára másrészt problémát jelenthet ez, és hogyha a megállapodásról beszélünk, itt a szabadalom megállapodásról, akkor egy rendes eljárást indítunk, és meg kell találni a két pillér megfelelő alkalmazásának lehetőségét. És hát ez a téma már elhúzódik sok éve. Arra kérem önöket, legyenek a lehető legpragmatikusabb. Nagyon sajnálat, bak, nagyon sajnálatos lenne, ha nem születne meg belátható időn belül a megállapodás, mert az ipar, az üzleti élet várja már nagyon régóta ezt a megoldást, és eljutottuk egy olyan szakaszba, amikor mindennek megvan a helye, amikor működni a dolog, nem száz százalékig megint nem. De azt hiszem, hogyha visszatekintünk, és összefoglaljuk, akkor um, jó szándékkal kell eljárni. Megmondom, őszintén megint csak értem az önök álláspontját és reakcióját. Van egy pont, ahol nagyon bizakodó vagyok, Dafur. Az Európai Parlament képviselőinek száma. Mert engem kérdez, de én megkérdezhetem önt is Hol állnak önök most, hol tartanak most éppen? Mit kezdeményeztek itt az Európai Parlament részéről? És ha ez megszületett, van egy megállapodás, küldjék el az ötleteiket az Európai Tanácsnak, javaslat formájában, és akkor az Európai Tanács mm, megint csak visszaté önhöz fog fordulni. Valamennyien tudjuk, hogy 750-es szám is létezik valahol, és szeretnénk megoldani a kérdést a következő választások előtt. Nem is tudom, Horvátország esetben 11-12-ről beszélünk. Hát tényleg nem tudom pillanatnyilag személyesen. Türelmetlenül várjuk most az Európai Parlament kezdeményezését, hogy ők mondjanak valamit. Örülök, hogy elnökként nem nekem kell ezzel foglalkoznom, hogy így mondjam. Ugyanakkor persze ez egy nagyon komoly dolog, és természetesen mondjuk a véleményünket, hogyha ezt igénylik, és igyekszünk kielégítő megoldást találni majd. Bronz úr hivatkozott a török, ez egy nagyon érzékeny téma a török csatlakozás, tudom, ez nálunk meg különösen érzékeny. Nagyon nehéz itt ciprusiként nekem valamit mondani nem kívánok végleges álláspontot elfoglalni itt elnök, soros elnökként elnöki magatartást kell tanúsítanunk, de emlékeztetni szeretnék a decemberi következtetésekre. Nem egy ilyen országnak kell eldönteni, hogy hogy viselkedjen az el, azt gondolom, ami a többi témát illeti európaiként, és most megint csak átmegyek, vagy túllépem a mandátumomat soros elnökként személyesen, én, én, tehát személyesen is megsértettek ebben, ezt sérelmezem nem ciprusiként, hanem európaiként, ami persze Ciprusiként egyébként már megszoktuk, hogy ilyen világban élünk, nehéz a helyzet ebben a tekintetben nálunk, de európaiként nem szabadna tolerálnunk ezt a fajta viselkedést. Főleg, egy olyan országtól kapjuk ezt, amely ő akar hozzánk csatlakozni. És azt gondolom, vannak közös gondolataink, elképzeléseink, és hát valamikor itt nekünk is döntenünk kell, lépnünk kell. A kérdés az, hogy folytassuk el a tárgyalásokat, vagy ne folytassuk a tárgyalásokat. Úgy vélem, ezt hét évvel ezelőtt eldöntöttük, amikor az Európai Tanács azt mondta, hogy Törökországgal megkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat. Nem a mi dolgunk, hogy bíráljuk ezt a döntést, de a helyzet az, hogy a logika akkor az volt, hogy investáljunk a csatlakozási folyamatba, hogy felmerüljenek a problémák, hogy lassan kezeljük őket, hogy valamikor a végén a ciprusi problémára is megtaláljuk a megoldást, kielégítő megoldást. És most azt látjuk, hogy ciprusiként, hogy Törökország a kopenhágai kritériumokat nem teljesíti teljes mértékben, de kiel és a folyamatot elindítottuk. Ez egy investíció volt részünkről, beruháztunk ebbe a témába, megkezdődött a folyamat, és megint csak túl megyek a mandátumomon, és igazából eddig ez nem vált be annyira. Messerschmitt úr kérdezett az eurózóna kibővítése, az Európai Unió bővítése. A helyzet az mindenki igyekszik úgy kezelni a témát, hogy nem beszél róla. De nem hiszem, hogy túl szerencsés lenne most számomra ciprusiként itt eh, arról beszélni az Európai Unióban, hogyan mérlegelnek egy ilyen témát. Eh, eh, ne, igyekszünk nem foglalkozni most ezzel. Persze van itt egy for... Nem hiszem, hogy van erre forgatókönyv. Arról, hogy az erozonát hogy lehet elhagyni. És a kilépés az eurozónából, mint téma, ugye, vagy az Európai Unióból való kilépés, nem tudom, hogy ez mennyire e, érdekes, ez e, és azt hiszem, hogy itt pragmatikusnak kell lenni annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen forgatókönyvet, de most nem állíthatom, hogy önnek nincs igaza, hogyha felveti ezt a kérdést. Kassinis úr hozzászólása. Igen, hálás vagyok, elnök úr. Nézzük Ciprust konkrétan. Igen, és sok mindent igyekszünk elkövetni az különböző országok érintenek bennünket, különböző érdekekkel találkozunk, és túl tudtuk élni a nehézségeinket. Nagyon nehéz körülmények, nagyon különböző körülmények között éltünk. És az elmúlt időszak persze nem volt, volt talán a legszerencsésebb a történelmünkben, de ugyanakkor azt gondolom, a tapasztalataink, a tudásunk, ahogyan mi ismerjük a világnak ezt a részét, az nemzetiség nem az első számú érték. Sigethet, segíthetünk az Európai Uniónak mindenképpen a politikai politika kialakításában, milyen politikát lehet alkalmazni, az arab tavasz országaival szemben, vagy a közel-kelet országaival szemben, és nagyon jól ismerjük, jók a kapcsolataink is bizonyos kivételektől eltekintve. Abban bízunk, hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy kilépjünk ebből az ördögi körből valahogy, annak érdekében, hogy olyan elemeket tudjunk összevonni, amely változásokat képes generálni a világ ezen részében, például a palesztin probléma megoldásában, vagy mondjuk az á- demokráciára való áttérés Szíriában adott esetben, minden eset, más országokban is hasonló folyamatokról beszélhetünk, tehát hogy itt csúrlódásmentesen vagy békésen történjenek ezek a folyamatok a demokratikus átmenet során ez fontos. Mi úgy érezzük a régió arab országai kapcsolatban nem értjük, mi történik pontosan, nem értjük a rezsimváltás lényegét, aztán utána meglepődünk. És ha nem tudjuk kezelni ezt a kérdést, például mindig problémás beavatkozni belügyekbe ebben a régióban, és hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor akkor itt vannak a demokratikus folyamatok, a forradalmak, amelyeket azonban instrumentalizálni is lehet, ezt látnunk kell például az iszlám rezsimek E, ha hatalomra jutnak, azok se lesznek kevésbé autoriterek, mint e, a napjaink kormányai például. Biztosítanunk kell a pluralizmust, e, és hogy a kisebbségek érdekeit, tisztel, jogait tiszteletben tartják, és a civil társadalom bevonása is nagyon fontos, hogy az gazdasági élet szereplőit is be kell vonni ezekben az országokban, az átalakulásokban. Az európai Uniónak, tehát egy lépésről lépésre kell biztosítania azt, hogy azon dolgoznia, hogy ez így alakuljon, és meg kell nézni azokat a kormányokat, amelyek éppen hatalmon vannak, és meg kell próbálni, hogy ők nyissák meg a társadalmaikat, és látni kell, hogy megnyissák azok előtt az utat, akik tényleges változást akarnak, Ennyit tudok mondani ezen rendkívül érzékeny kérdésben, de látjuk, hogy van egy nyitás, de próbáljunk együtt fellépni annak érdekében, hogy megmaradjon az eddigi nyomaték, és hogy tényleg nincs garancia a pozitív változásra, és eddig pozitívak voltak a változások, ezt kéne fenntartani. És Igyekeztem az önök által felvetett kérdésekre kitérni. Köszönöm szépen. Köszönöm a látogatást és a válaszokat. Igen, nagyra tartom, és azt hiszem a kollégák is így vannak ezzel, amit mondott, és ahogyan mondott, hogy a személyes értékelését is közölte velünk, persze óvatosan, körültekintően, ahogy egy diplomatának ezt kell. De minden jó, sok sikert kívánok az ciprusi elnökség idejére. Csak bízhatok abban, hogy Európa és mindenek előtt Ciprus hiszen önök is nehéz helyzetben vannak, végül is pozitív úton indul el. Köszönöm szépen. Allora approfitto mentre ci prepariamo all'ora dei voti, al momento... Nos, köszönöm szépen. Miközben készülődünk a szavazásra, szeretném elmondani, hogy mi történt tegnap a koordinátorok ülésén. Először is és természetesen a teljes szakbizottság jóváhagyását is meg kell, hogy kapják ezek a javaslatok. A 49-es szabály ügyében Duff úr azt mondtuk, hogy ez egy átfogóbb jelentésnek a témája lesz, ami több kérdést is magában foglal majd. A, az elnökök, illetve szakbizottsági elnököknek az értekezlete egy szemináriumot készít elő, és a 48 50 20 27-es szabályok képezik ennek a témáját, és aztán a következő ülésre készítjük elő a 181-187-eset, valamint a LIBE jelentés Magyarországon az alapjogokkal kapcsolatban. A koordinátorok szerint sem nem hasznos, sem nem kívánatos, hogy elkészüljön ez a jelentés. Az, a néppárti frakció részéről pedig egy témában készül jelentés, majd megnézzük, hogy a következő bizottsági ülés napirendjére rákerül-e, vagy pedig egy kicsit később jön, esetleg 2013-ban. Az egyik fontosabb, mint a másik, majd a kettő sorrendjét kell tisztázni. Aztán a valódi gazdasági és monetáris unió felé haladásnak a folyamata. A szocialista frakció részéről készül, ott van a, az előadó, illetve az Ekon szakbizottsággal működünk együtt. A többszintű kormányzás pedig egy közös értekezlettel indul majd szeptember első hetében, és a koordinátorok ülését össze fogjuk az Ekonnal hívni. Tehát ez szeptemberben következik majd, és valaki a kabinetből ott lesz, hogy a jelentés kezelését megtárgyalja. Aztán Dafur az ALDE frakció részéről írja a következő jelentést, és az EFD frakció Messerschmitt úr szintén kapott egy jelentést a több éves pénzügyi keret jelentéstevője néppárti lesz, Csárkovszki úr valószínűleg, vagy pedig a néppárti frakcióból valaki. Az európai politikai pártok ügyében az előadó kinevezését a néppárt végzi el. Ez egy nagy jelentést lesz, két pont az értéke, és Reméljük, hogy lesz majd egy javaslat a pénzügyi rendelet, illetve a politikai pártok finanszírozásának a pénzügyi szabályozása, és nem tudjuk még, hogy egy vagy kettő jelentés lesz ebből. Hefner úr a részvételi demokráciával kapcsolatos meghallgatást indítványozta, a jelentését elfogadták, és sor kerül a meghallgatásra. Aztán Duff úr egy workshopot, illetve szemináriumot kért az európai alapvető jogokról szóló egyezmény uniós csatlakozása kapcsán. És a workshop javaslatát elfogadták, de az időpontban még nem állapodtunk meg, valószínű, hogy 2013-ban lesz valamikor. Úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne kivárni, ameddig az Európai Bíróság döntést hoz ebben a kérdésben, és egyelőre ez nem történt meg, de a bizottság, az Európai Bizottság jelezte, hogy a bíróságtól kért már ilyet. Ennyit szerettem volna elmondani a koordinátorok üléséről. Most pedig térjünk rá a szavazólistára. Három jelentés van a napi rendünkön. Az első a Hefner jelentés. Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és a Tanács között. közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanási minősített adatoknak a továbbításáról és a parlament általi kezeléséről. Úgyhogy erről fogunk szavazni a módosító indítványok között, pedig a hármas következik, mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy ellenzik, de nem, elfogadtuk. Tovább megyünk. Egyes módosító, Guerrero kollega módosítója, aki támogatja, emeljen fel a kezét. Ki van ellene? Igen, ügyrendi kérdés Duffur részéről. Csak egy kérdésem van a kettes módosítóval kapcsolatban. Gerer úr módosítójával kapcsolatban, amely szerződésekről és más jogi szövegekről beszél. Így fogalmaz. És némiképpen ködös számomra ez, hogy ez mit jelentsen. Nem hiszem, hogy erre szükség volna, igen, ködösen fogalmazzunk. Tehát javasolnám, hogy húzzuk ki ezt a megfogalmazást ebből a szövegből. Azt hiszem, hogy ez világosabban érthetőbbé tenni a szöveget. A kettes módosítóról beszélünk? Kettes módosító? Guerrero kollega módosítójáról van szó. Egyetért Duff úr javaslatával? akkor ki támogatja ezt a módosító javaslatot, jelezze most, ki van ellene. Kitartózkodott, ezt elfogadtuk. Most már csak a végszavazás marad meg. Ki támogatja a jelentést, ki ellenzi. Kitartózkodott. Egy hangulag fogadtuk el. Gratulálunk Hefner kollégának. Ismét egy ügyrendi felvetés. Köszönöm szépen, elnök úr. Bevezető észrevételében három dokumentumról szóló szavazást jelentett be. Ugyanakkor a cseh jegyzőkönyv ügyéről még fogal szavazni kellene. Tegnap ugyan vitáztunk erről, és a néppárt és a szocialisták jelezték, hogy nem szeretnének erről szavazni, de a bizottság ezzel nem értett egyet. Tehát, hogyha arra tesz javaslatot, hogy vegyük ezt ki a szavazásra bocsátott témák sorából, én akkor javasolnám, hogy ezt bejelenteni, és akkor a kollégák megszavaznának, megszavaznák, hogy ne szavazzunk róla, vagy szavazzunk -e róla. Yes, no, I'm, I'm sorry that Mr. Fox does not rem- Sajnálom, hogy Fox úr nem emlékszik pontosan, hogy tegnap mi történt, de tegnap arról döntöttünk, hogy az elnök figyelembe vette azt a nagy többséget, hogy halasszuk el a szavazást, ezt bejelentette, senki nem ellenezte ezt a döntést. Ilyen módon egyébként a bizottság elkezdte munkáját, és a napi rend elfogadására került. Ezt nem lehet változtatni. Fox képviselő. Sajnos Elnök úr, nem ez történt tegnap. Általános vitát folytattunk, és mind Duff úr és én is jeleztük, hogy nem el vagyunk elégedettek ezzel az ügyel, nem szavaztunk, ezért a kérdés a napi renden van, és hogyha Galtieri úr javaslatot tesz arra, hogy ezt vegyük le a napi rendről, akkor ezt örömmel megteheti ezt a javaslatát. Ma io devo dire, scusate. Azt kell, hogy mondjam elnézésüket, kérem. hogyha most beleavatkozom ebbe, hiszen elnökként ugye pártatlannak kell lennem, meghallgattam mindenkinek a véleményét, és úgy gondolom, hogy a fő, a nagy frakciók azt kérték, hogy vegyük le a szavazásról ezt a témát, és ha jól emlékszem, akkor a jelentéstevő nem ellenezte ezt a kérdést. Tehát bár nem csináltunk erről formális szavazást, de ennek ellenére bejelentettem, hogy a napirendről levesszük ezt a jelentést, és egyértelmű többsége volt ennek a javaslatnak. Ez történt, és ilyen módon fogadtuk el az új napirendet. Dafur, parancsoljon. Chairman, I am a realist before... Elnök úr, én realista vagyok, mindenek fölött realista vagyok. És teljesen nyilvánvaló volt számunkra, hogy a néppárt és a SND frakció ellenzi, hogy szavazzunk erről a szövegről. De ugyanakkor el, megismétlem, amit tegnap mondtam, hogyha ezt elhalasztjuk, el kell halasztanunk, akkor szeptemberig halasszuk el. hiszen nem szabad ezen fontos kérdésről el, túlzottan elhalasztani a parlament döntését. És azt hiszem, hogy ez a helyzet. <clears throat> Ideig jutottunk. Ám hogyha egy szavazással szeretné e, ezt megerősíteni, ezt a helyzetet, akkor azt hiszem, hogy vezető volna. I can only say that yesterday... Csupán annyit mondhatok, hogy tegnap megegyeztünk abban, hogy elhalasztjuk a szavazást. Mondhatom ezt ma is, de hát tegnap ezt már elmondtuk. Számomra ez teljesen világos volt. Allora, a me pare... Rendben van, úgy tűnik számomra, hogy teljesen világos a kérdés. Azban az értelem, amit DAF képviselő mondott, lehet, hogy nem szavaztunk <clears throat> hivatalosan, de elhalasztjuk a szavazást, de nem hosszan, hanem csak szeptemberig. Nem látok semmilyen nehézséget, de hogyha gondolják, szavazzuk meg az elhalasztás tényét. Csak egy kérdést szeretnék feltenni. Tegnap nagyon világos volt mindenki számára, hogy elhalasztottuk a szavazást, és mi, mint Alkotmányügyi Szakbizottság jó hitemben tettük ezt is. Fox és Bronx kollega nagyon jól tudja, hogy elhalasztottuk a szavazást. Egész egyszerűen ez egy mesterséges manőver annak érdekében, hogy valami mást mondjanak, mint a megszokottat. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazán el vagyok keseredve. Mert milyen hiszek abban, hogy a brit parlamenti képviselők viselkedése példaértékű demokraták számára. Ám mint hogy jól tudják, hogy jó hiszemben dönt a szakbizottság, azt hiszem, hogy ezen kis stílű, kis lélegzetvételű politizálással fel kellene hagyniuk. Teljesen világos, hogy abban állapodtunk meg, hogy elhalasztjuk a szavazást és az ülésünkön gyakran nem teszünk fel szavazásra kérdést, hanem a koordinátorok megegyeznek valamiben. Például, amikor jelentéseket szignálunk ki ez a frakcióknak, nem szavazunk, hanem megállapodnak a koordinátorok, és utána pedig ezt a, lejegyzi az elnök, és ez tényé válik. Nem hiszem, hogyha most szavaznánk, ennek bármilyen uh, más célja volna, mint a koordinátorok döntését aláaknázni és az elnökünk komolyságát megkérdőjelezni. Úgy hiszem, hogy a tegnapi döntés teljesen világos volt, és semmi célja nem lehet annak, hogy aláaknázzuk ezt a döntést. Bronz képviselő. Elnök úr, teljesen világos volt, hogy a néppárt akarta az elhalasztást is. Az is világos volt, hogy a szociáldemokraták, a szociál, az SND frakció is akarta, és a jelentéstevő is egyetért ebbe. Ám egyetlen javaslatot sem terjedett be senki a tekintetben, hogy halasszuk ezt el, de hát tulajdonképpen, ha így akarunk eljárni, akkor máskor mindig megkérdezzük a szociáldemokratákat, meg a néppártot, hogy mit szeretnének, rábólintunk, és már meg is van a többségi döntés, ez tarthatatlan. Fox képviselő parancsolja. Köszönöm, elnök úr, csak Taszkovszki kollégát akarom kiigazítani. Nem a koordinátorok ülésén döntöttünk ebben, vagy eh, vitáztunk erről, hanem a szakbizottság ülésén. Lássuk ezt teljesen világosan. A cseh jegyzőkönyv eh, kérdéséről a szakbizottságban beszélgettünk, nem a koordinátorok ülésén, Andrews Bólint. Elfogadom, hogy kisebbségben vagyok a kérdésben, de csupán azt akartam mondani, hogy amikor az ember a szakbizottság ülésén ül, nem elegendő, hogy a két nagy frakció azt mondja, hogy el akarjuk halasztani, és eh, nem készítenek erről egy javaslatot, és nem szavazunk. Nem kistílű politizálásba keveredtem bele, mi több, sokkal inkább azt akartam jelezni, hogy az én frakcióm szeretett volna ma szavazni a csejegyzőkönyvről. Kérem, ezt most eh, elmondtam, és biztos, hogy a sok millió érdeklődő, aki a webstreamen csüng a világban, nagy érdeklődéssel figyelt. Hagyjuk tehát ennyiben a dolgot, biztos vagyok benne, hogy elhalasztódik a döntés, de hallottam azt a kijelentését, hogy szeptemberben visszatérünk a cseh jegyzőkönyvre, és nagyon hálás vagyok ezért. Hefner, utána pedig tovább lépünk. Nagyszerű egyébként, hogy eh, felvételre kerülnek az üléseink, a transzparencia, az átláthatóság és a demokráciát biztosítja ez. De néha furcsábbá válik a dolog, hogyha nem egymáshoz beszélünk, hanem a felvételeknek, illetve tévényilvánosságnak célozzuk a mondandónkat. Nos, erről a kérdésről tegnap beszéltünk a néppárt és a a SND kérte az elhalasztást, önök ezelem voltak, mi magunk részéről is e, a halasztás mellett voltunk. Tehát önök egész egyszerűen kisebbségben maradtak, és nem tudom, hogy most milyen játszmát játszanak, nem tetszik ez nekem, nem a szájem, ez szerint való. Jól van, ezt hallottuk, akkor most minden lejegyzésre került, Fox úr nyilatkozata bekerült a jegyzőkönyvbe, és a web nyilvánossága is hallhatja, valóban átláthatóan dolgozunk, és most pedig tovább lépünk, Tarkovsky jelentésről szavazunk, amely a parlamenti eljárási szabályzat írásbeli nyilatkozatáról szóló 123 cikkének módosító, módosításáról szól. és ez a 2011-2058-as rendelet módosítása. Kezdjük az A módosítóval. Bocsánat, bocsánat, parancsoljon, DAF képviselő. Elnök úr. Ellenzem a szóbeli módosítót. Bene, allora data l'opposizione non possiamo votare sull'emendamento. Rendben van, akkor a ilyen módon megfogalmazott módosítóról szavazunk, aki támogatja, emelje fel a kezét, jelezzem. Ki ellenzi? Kitartózkodik. Elfogadtuk nagy többséggel. Abbiamo un voto separato, domanda. A zöld frakció külön szavazást kért, az első részről szavazunk, mellettem, ellenem, kitartózkodott, Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A kompromisszumos módosító a következő ö, módosítókat lefedi, éppen ezért a B kompromisszummal folytatjuk. Ki támogatja tehát a B kompromisszumos javaslatot? Ki ellenzi azt? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Egyhangulag. Most pedig már is A, a jelentéstevő harmadik módosítójára térünk rá. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 58-as módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott -e valaki. El, elvetve. 59-es módosító. DAF kollega módosítója mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elvetve. 60-as módosító. Nem, ez, ez ugyanaz? Tehát a 60-as második részéről szavazunk mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es? nem az a okafogyottá vált. 62-es mellette. Ellene. Elutasítva. 63-ast visszavonták, 64-est visszavonták, 65-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodott -e valaki? elutasítva. 66. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Négyes módosítom. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. A 66-ról ugye nem szavazunk. 67-ről nem szavazunk, tehát igen, tessék, parancsoljon Dafur. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak tisztázni szeretnék egy kérdést. Mint hogy a szakbizottság nem tudta módosítani a 42-es szabályra vonatkozó javaslatokat, hiszen lejárt a határidő, ezért úgy gondolom, hogy az ALDE frakciótól legalábbis még várható a plenárison a 42-es szabályjal kapcsolatban egy módosító indítvány. Ezért azt szeretném kérni az elnökök értekezletétől, hogy folytathassunk vitát erről a kérdésről a plenárison. Azaz tehát, hogy erről a jelentésről vitát folytassunk a plenárison. Rémoli Rendben van, megtesszük. C kompromisszum a jelentés nevői. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott, ha valaki elfogadtuk. A 68-ast lefedi a C kompromisszum, tehát tovább mehetünk. 39-es gurmai módosító mellettem, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es módosító. Nem, most nem is találok. Nem, hát akkor szavazzunk. 42-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es, az okafogyott tavát. Ugyanez vonatkozik a 41-esre is. Tehát egyből az ötös módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Hatas gurmaizita mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes módosító. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott valaki. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Nem, ez azonos a hetessel, ilyen módon nem szavazunk róla. Tízes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. Tizenegyes mellettem, ellenem tartózkodott -e valaki, elutasítva. 12-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 14-es mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 17-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A D <clears throat> módosító kompromisszumra térünk rá, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig már tovább is megyünk a 22-es módosítóhoz. Nem, nem, ezt lefedi a D-kompromisszum. Nem, csak a 19-21-eset. Bocsánat, igen, mondja az elnök. Az E-kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtunk. F kompromisszum. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. C'est ça? È tutto finito, voto finale è caduto, è, è, è è già coperto, certo, non resta che il voto finale. Eh, Nem marad más, mint a végszavazás, ki támogatja, ki ellenzi az egész jelentést. Tartózkodott, a ketten ellenezték. Tartózkodott e valaki? Senki sem. Tehát 17 mellette, ketten ellene, nulla tartózkodás mellett elfogadtuk. az utolsó szavazásra térünk rá. Messerschmitt úr véleményéről szavazunk. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010 évi 28. éves jelentés. Ez a vélemény címe. Már is kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító indítvány. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító. DAF módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító, Gurma és Régner módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos, Hefner mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk? Igen, el. Hetes módosító, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító, Mölcer úr módosítő mellette, ellene tartózkodás elvetve. 9-es Daftány jelenti. Módosító mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 10 Rangel mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodós, elvet, elutasítva. 12-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegy, tizenhárom, nem, erről nem szavazunk, tehát a tizenötösről szavazunk, Tizenöt mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 17-es mellette Tizenhatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es és a 18-as kimaradt, tehát csak a 19-es marad mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a vénszavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőknek. Grazie, passiamo allora all'ultimo. Tovább megyünk, az utolsó napi rendékpontra térünk rá.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 se no si rinvia, se entro... Noi non abbiamo nessuna idea che cosa... Abbiamo all'ordine del giorno anche, prima del, della questione più importante che riguarda i problemi... Köszönöm szépen. Akkor tovább lépünk. Az Európai Unió többszínű kormányzása alkotmányos problémák de előtte maradt még a 16-os napi rendi pontunk, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárás. És Ricomincerei la riunione. Folytatjuk az ülést. Az előadó urat kérem, hogy foglaljon helyet. Tehát akkor Tarkovsky úrtól azt hallottam, hogy ő szívesen elfogadja, hogy a 16-os napi rendet elhalasszuk, vagyis a 2014-2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret jóvágyási eljárásának az elősegítését, tehát ezt elhalasztjuk. És mindjárt az érdemi, lényegi napirendi pontunkra lépünk tovább, a 17-esre. Az Európai Unió többszintű kormányzásának alkotmányos problémái. Gváltieri úr. Ő itt van, tehát elkezdhetjük, viszont Császkowski úr nincsen, Maduro professzort szeretném még köszönteni, aki professzor emeritus a Firenzei Európai Egyetemen. Szeretettel köszöntöm. Már ott megismerkedtünk az egyetemen, onnan ismerjük egymást. Ő alkotmányügyekkel foglalkozó professzor. Tehát köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm az elvégzett háttérkutatásokra fordított munkát, és ön végezte el az előkészítést, és egészen rövid értesítéssel elfogadta meghívásunkat is. Tehát a professzornak adom át a szót, és ezt követően tartjuk a vitát a professzornak el kell majd mennie, és Messerschmitt úr veszi át a, a vezető szerepet. Először Gvátieri úr. Köszönöm szépen. Az, a jelentésnek a lényegét most nem szeretném ismertetni, összefoglalni, hanem Maduro professzort hallgassuk meg hogy a kérdésről egy egészen rövid lényegi ismertetőt hallgassunk. Tehát úgy néz ki az eljárás, hogy a szakbizottság döntést hozott, hogy jelentés készüljön az Econ bizottságnál is szereplő problémáról. Tehát az Európai Unió többszintű kormányzásának alkotmányos problémáit igyekszünk kezelni. És alapvetően három elemet szeretnénk ennek keretében meghatározni. Ezek nem szimmetrikusak. Az egyik többszintű a, a többinél. Az euróövezet, illetve az unió közötti szimetria az egyik terület, a másik a különböző hatásköröknek az aszimetriája a gazdasági, illetve a monetáris unió keretében, illetve az EU és a tagállamok vonatkozásában, valamint a harmadik aszimetria az Európai Unió szerződéseinek, illetve kormányközi szervezeteinek, az ESM-nek, az EFSF-nek, illetve a fiskális eh, kompaktnak az aszimetriája. Ezt a három aszimetriát nevezném gazdaságpolitikai inkoherenciának, illetve demokratikus deficitnek, demokrácia deficitnek. És a gazdasági és monetáris uniónak az aszimetriája, a gazdaság, illetve monetáris politikának az aszimetriájával függ össze, valamint a gazdaságpolitika összehangolásának köszönhető a szerződések rendelkezései szerint. És ebből adódik az a nagyon komplex, némileg torzult állapot, amelyben vagyunk a források kezelése tekintetében. a tagállamok 99%-ban kiállnak az Európai Unió mellett, de most ennek nem mennék bele a részleteibe, mert a professzor úr elemzi majd mérehatóan a demokrácia deficitet, valamint az intézményi, az uniós intézményekkel összefüggő problémákat, a szupernacionális szervezeteknek a problémáit, illetve a legitimitás hiányra is kitér az Európai Parlamentben, erről nem kell külön beszélni, és a demokrácia deficit további feszültségeket eredményez, mert a válság felerősítette a kormányzás iránti igényt a költségvetési fegyelem iránti igényt a hatos intézkedés csomag keretében, és mindeközben kéne növelni a legitimáltságot, és ez pedig erősíti az aszimetriát. A politika szakpolitika nélkül, vagy szakpolitika politikai szint nélkül, ez kétféle aszimetria. Tehát ez az általános nézete a kérdésnek, a jelentés ezzel a három területtel foglalkozik. Elsősorban a probléma általános megközelítése, a cél az, hogy a szerződések lehetőségeiből a legtöbbet hozzuk ki. Tehát a professzor szavaival a szerződés esetleges módosításai, reformja ennek a részletei szerepelnek a harmadik részben. És ezek azok a témák, amelyek a 136-os cikk keretében fogalmazódnak meg, illetve a 152-es bővített együttműködésről szóló cikk alá tartoznak. És az a kérdés, hogy az Európai Parlament vajon kellő legitimitással rendelkezik-e az euróövezet szabályozásához. Úgy gondoljuk, hogy a parlament által jóváhagyott kettes intézkedés csomag, ami a tanács elé került, illetve egyéb ügyekben, hasonló kérdésekben érhető ez tetten. Tehát például Schengen. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy inkább politikai, sem intézményi a megközelítés. az intézményekbe több politikát vihetünk be az európai politikai pártok formájában, aztán a bizottság elnökének a közleményei formájában, és mindez egy nagyon összetett helyzetet eredményez. A saját források szűkössége, a költségvetési megszorítások miatt, aztán a több éves pénzügyi keret minimális saját forrásai kapcsán, és a parlament furcsa álláspontja ügyében, tehát képviselet adózás nélkül, és nem fordítva. Ennyit dióhéjban. Ennyiben szerettem volna ismertetni a fő területeket, amelyekkel foglalkozik a jelentés. És most átadom a szót. Köszönöm. Elnök, Csaszkowski úrat kérdezem, hogy kívánne hozzászólni. Nos, úgy gondolom, hogy a, az alap sémát már megismerhettük, tehát nem szeretném rabolni az idejüket, csak néhány általános észrevétel. Úgy gondolom, hogy a többszintű kormányzással kapcsolatos vita már régi téma a 70-es évektől kezdve, de a 90-es évektől újult erővel, és az európai integráció változó jellegét hozta ez felszínre, és eddig jó néhány pragmatikus döntést tudtunk hozni ennek a kezelésére, különösen a szerződések kezelésére. Ezt elég nehéz kifejteni az emberek számára, viszont meglehetősen pragmatikus. Nehéz pillanatokat élünk, nem csak a válságnak köszönhetően, hanem az Európai Unió intézményes felállásának köszönhetően is. A Lisszaboni szerződés világosságot kellett volna, hogy teremtsen ezekben a kérdéskörökben, és egyes területeken, különösen az intézmények közötti viszonyt tekintve, nehezen tudjuk értelmezni, illetve hasznosítani hatékonyságot találni a szerződés rendelkezéseiben. Például az Európai Tanács elnökének a szerepe kérdéses az Európai Unió a válság miatt válaszúthoz ért, és elméleti kutatói szempontból nehéz ehhez hozzászólni, meg kell menteni az eurót, és lehet, hogy ezzel nem értünk egyet, mert egyszerre szeretnénk az eurót megmenteni és megőrizni az EU intézményének a világos hatásköreit, a közösségi módszert és szeretnénk elkerülni a tartós széttöredezettséget. Tehát ezért kértük fel a hírneves szakértőket, hogy mondják el a véleményüket, és érdemes őket meghallgatni, de elsősorban az érdekel bennünket, hogy a meglévő szerződéses keretek között mit tudunk elérni, és későbbre hagynánk a nagyobb hívű változtatásokat. Hogy hogyan tudjuk ezt elérni a meglévő konstrukció felborítása nélkül. Tehát nem akarunk a régi tervekhez visszatérni, a régi fusé eh, tervhez, ami az EGK formájában valósult meg. Tehát nem akarunk egy teljesen új intézményi felállást, nem akarunk újabb kormányközi megállapodást, ami aláásná a közösségi módszert. Tehát a fiskális paktum tárgyalásai során pont ezért voltak ott a képviselőink, hogy megmaradjon lehetőség szerint ez az intézményi felállás, és hogyha kormányközi kiegészítésekre van szükség, akkor az is legyen beépíthető a meglévő szerződésekbe. Tehát az a nagy kérdés, hogy hogy tudjuk az eurót megmenteni, anélkül, hogy aláásnánk az utóbbi 50 évnek a vívmányait illetve hogy elkerüljük eközben az EU-nak a tartós töredezetté válását. Allora, professor Maduro, sentiamo la luce che viene, grazie. Megadom a szót Maduro professzor úrnak, nyilván ő rávilágít a dolgokra. Köszönöm szépen a parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy meghívtak a mai napra ide. Mint már elhangzott, számos javaslat és elemzés, ami az elmúlt 15-20 percben elhangzott, el kíván gondolkodni esetleges módosításokról, amelyek célja az, hogy az Unió kihívásait kezelje a kormányzás területén és adott esetben meg kell nézni, hogy milyen szerződés módosításra van itt szükség. Mint önök is láthatták az elmúlt 15-20 percben a javaslataim lényege az, hogy kezdjünk valamit az EU struktúrájával, politikai struktúrájával, nem intézményi módosításokat akarunk végrehajtani. E, azért is, mert ez korlátozza az módos, a szerződés módosításokat, másrészt pedig az EU kormányzás demokratikus legitimációja a politikájának struktúrájától függ, főleg mennyire tud foglalkozni azzal, hogy elérje a polgárait, és nem annyira az intézményi reformokról van itt szó. Most két részben szeretnék kitérni arra, amit mondani akarok. Az első az, hogy egy adott kontextust akarok megteremteni a kihívások kapcsán. Itt a válság során ezekkel találkozik az Európai Unió. Nagyon fontos ezért, hogy nagyon sok elemzés készült már mindenek előtt a pénzügyi és a gazdasági dimenzióval foglalkoztak a válság során de azt gondolom, hogy egy demokratikus ellenzésre is szükség van, és most ne, nem csak arról beszélünk, hogy milyen demokratikus konzekvenciái vannak ennek a válságnak a gazdaságból kiindulva, hanem milyen demokratikus hibák vannak, amelyek megmagyarázzák, hogy miért kerültünk ebbe a válságba, hogyha a demokratikus dimenziót megértjük. A, itt ez végül is az Európai Unió problémáinak, a válságnak is az egyik forrása. Véleményem szerint ez egy fontos álláspont lenne, mert ha ezt megtennénk, mert ez rávezetne arra, hogy milyen új kormányzási struktúrákra lehet szükség. Az euró jó részt választ ad a globális szintű kölcsönös függőségekre, és ez persze vonatkozik az európaiakra is. Másrészt ez erősítette az európai kölcsönhatásokat, és igazából probléma az, a válság ezért is alakult ki, hogy nem tud megfelelően problematizálni ezt a kölcsönös függőséget, és ez egy demokratikus hiba működési hiba. Nem sikerült internalizálni a demokratikus következményeket, amelyeket az integráció keletkeztet. És az Európai Unió két demokratikus hibának lehet az áldozata. Az egyik az, ez, ez ugye ahhoz vezetett, hogy nem tudod foglalkozni a problémákkal kellően. Itt arról van szó, az egyik a demokratikus externalitásokat internalizálja a monetáris unióban, ez a legvilágosabb példa. A fuskális politika egyrészt negatív externalitásokat is létrehozott. Ez egy demokratikus probléma, egy demokrácia probléma. Itt gyakorlatilag a nemzeti folyamatokat, folyamatokban nem veszik figyelembe más államok érdekeit. Ez egy demokratikus probléma. A másik narratívája ennek a válságnak az a forrása a demokratikus hibáknak nem voltak képesek arra, hogy a transnacionális demokratikus externalitásokat kezeljék. nézzük meg a pénzügyi tranzakciókat. Egyeni egyéni közösségek, politikai közösségek nem képesek kezelni a problémákat, a nemzeti politikai folyamatok nem tudják kontrollálni ezeket a külső folyamatokat, ezek pedig hatással vannak az ő politikájukra, az Európai Unió pedig nem volt képes ezt a mechanizmust létrehozni. Ez egy másod demokratikus hiba, amely okozta ezt. Tehát által elmondhatjuk, több narratívát alkalmazhatunk a válság kapcsán. Alapvetően arról van szó, a fiskális felelőtlenség egyes államokban, vagy a pénzügyi tranzakciók következménye a válság. Tehát több szempontból közelíthetünk a válsághoz, amikor ezt vizsgáljuk, de alapvetően szerintem egy demokratikus probléma van. Tehát arról van szó, hogy a crossborder határokon átnyúló folyamatokat nem tudjuk kontrollálni demokratikus keretek között és gyakorlatilag más politikai folyamatokból adódó költségeket internalizáltak adott esetben, de ezeket nem tudtak kellően kezelni. Az a képettelenség, hogy az európai politikai folyamatokban itt jelentkezik valami, amit képtelenek kezelni, ez véleményem szerint egyszerűen folytatása a demokratikus hibának, amiről itt beszéltem, hogy a függ, kölcsönös függőséget nem tudták internalizálni. Van itt egy politikai rés, a politikai problémák szintje és mérete között, és a politikák mérete és szintje között bizonyos problémák problémákat csak európai szinten lehet tisztességesen kezelni, de ezen problémák megoldása nemzeti politikai terektől függ, amelyek nem internalizálták ennek a kölcsönös függőségnek a következményeit, és éppen ezért nem találják meg a kellő ösztönzést az európai szintű problémák megoldására ez gyakorlatilag a legsúlyosabb eh, európai demokratikus eh, deficitnek ez a politikai rés, ez a politikai eltávolodás egy alapvető probléma. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk internalizálni a kölcsönös függőségeket, erre vezethető minden vissza, és ez persze a szolidaritás hiányára is visszavezethető, de ez nem csak arról szól, hogy a politikai, szociális vagy kulturális identitás hiányozna, hanem ez annak az eredménye, hogy nem képesek internalizálni a kölcsönös függőségeket. Gyakorlatilag ennek az eredményeit, az előnyeit nem tudják internalizálni nemzeti szinten. Ez a probléma. És éppen ezért aztán nem vagyunk képesek arra se, hogy létrejöjjön, vagy meg, létre, létrehozzuk azt a szolidaritást, amely a válságban működőképes. A másik probléma, amiről itt beszélni szeretnék, beszélni, az a következő feltételekből indul ki. Egyrészt egyfajta bizonyosságra van szükség, ezért a politikai autoritást kell teremteni. Nem lehet annyira diffúzus, széteső a politikai autoritás Európában, mint amennyire épp most. Az, az Egyesült Államokban világos politikai autoritás van, ezért gyors választ tudnak adni és a szövetségi kormány beavatkozhat, hogyha elbukik, vagy ha fizetésképtelenné válik ott például egy amerikai állam. Európában erre egyelőre nincs lehetőség. Másik pedig a kölcsönös bizalom létrehozása, vagy újbeli létrehozása. Ezt nyilvánvalóan megcsúszott a válsággal, és a válság során ez a bizalom megszűnt. Egyszerűen egyrészt a tagállamok között nincs meg a bizalom, másrészt a polgárok között sincs meg bizalom. A második pont pedig meg kell nézni a demokratikus következményeket és előnyöket. E, ezeket jobban be kell mutatni a polgároknak, amelyek a kölcsönös függőségből adódnak. A következő pont negyediként a pénzügyi szolidaritást legitimé kell tenni, és csak akkor tudjuk ezt megtenni véleményem szerint, hogyha ezt a pénzügyi szolidaritást jól bemutatjuk a polgároknak. Azt mondjuk, hogy az európai integráció milyen jólétet teremtett már a korábbiakban. Ez egy nagyon fontos folyamat lehet. Az ötödik pont a politikai integrációt és a pénzügyi szolidaritást össze kell kötnünk. Nem lehet eh, adóztatás képviselet nélkül, ez megint csak azt jelenti, ez azt kell, hogy jelenti, hogy megfelelő eh, politikákat kell kialakítani, hogyha megvan a pénzügyi szolidaritás, ha megvannak a pénzügyi transferek, akkor olyan kormányzásra van szükség, olyan rendszerre van szükség, amely az európai politikai térből indul ki, és megfelelő képviseletet kell teremteni. De ennek az ellenkezőjére is szükség van. Nincsen képviselet adóztatás nélkül. Most eh, óvnék attól, hogy nagyon erős politikai autoritást tudunk létrehozni Európában oly módon, hogy az újraelosztási igazságosság nem működne előtte. Minden közösség közép és hosszú távon csak akkor tud működni, hogyha a, az elosztási igazságosság elvéből indul ki valamilyen módon. És a következő pontban azt gondolom, egy konszenzus lehet ebben kialakítani, az előző pontok között ezeket meg kell vitatni. Egyre lá, inkább látjuk, hogy van törekvés a fiskális unióra. De mire is gondolnak egy fiskális unió esetében? Ez nem egy világos egyenlőre. Nagyon különböző dolgokat hallottam ezzel kapcsolatban, különböző emberek beszéltek erről, és nagyon lényegi különbségek vannak a között, amire gondolnak. Úgy gondolom, hogy három olyan dolgot lehet említeni, amely többé-kevésbé része ennek a fiskális uniónak. Vannak a nemzeti fiskális politikák, amelyek ezt alkotják. Tehát arról van szó, mindenki egyetért ebben. A fiskális szolidaritás elemeit is látni kell. A második pontban több a vita, mint az elsőben, és persze az is egy kérdés, hogy hogyan lehet a megfelelő mechanizmus létrehozni, hogy kialakuljon ez a fiskális szolidaritás. És mikor vezessük ezt be, ez a következő kérdés. A harmadik pont pedig az, amely egy megint csak konszenzusos, hogy demokratikus legitimációra van szükség az új ha az új hatáskörök tekintetében, amelyeket az Unió megszerez magának, hogy ellenőrizze a nemzeti fiskális politikákat, de legitim még kell tenni azt a fiskális politikát, amely egész Európában működik, megfelelő jogalapot kell teremteni, és ebben nagyjából konszenzus van, tehát hogy mit jelent egy fiskális unió. De azok a modellek, amelyek, ahogyan ezeket létre kell lehet hozni, különböző pének vannak. Három különböző modellről tudnék beszélni, amely véleményem szerint az elmúlt időszak fejleményeiből vezethető le itt az Európai Unióban és jó néhány javaslatot is hallottunk erre nézve. Az első modell, ezt úgy nevezém, hogy a szabályok egy federalizálása, szövetségi szintre emelése. Itt vannak az Európai Unió hatóságai, amelyek a nemzeti költségvetés és fiskális politikákba beleszólhatnak. Itt szabályokról van szó, tehát és fegyelemről, költségvetési fegyelemről. Itt van ez az új stabilitási paktum, amelyről beszéltünk. A probléma itt ezzel a, a korábbi rendszerben, tehát azt gondolják, hogy ezért alakult ki a válság, nem kellően hajtották végre a szabályokat korábban. Tehát hogyha ezt továbbfejlesztjük és javítjuk, akkor a dolog működhet, a rendszer működhet. A fegyelem és a szabályok önmagukban viszont nem működnek egyedül, sem gazdaságilag, de nem csak a gazdasági vetületekről van itt szó. Minden monetáris uniónak megvannak a szükséges szabályai, de transferek nélkül nem működik semmilyen unió természetesen. A kérdés most az, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a transfer egyáltalán működjön, és ezt hogyan kell létrehozni. De még fontosabb, véleményem szerint, ez politikailag sem fog működni önmagában. Ez aláásná az unió politikai legitimációját a nemzeti folyamatok meg akarják őrizni az autonómiájukat, és éppen ezért megkérdőjeleznék az említett szabályokat, és a nemzeti politikai folyamatok fegyelmezése egy nem politikai tér révén ez az Európai Unió önmagát a demokráciát kérdőjelezni meg, és nem lehet fenntartani ezt demokratikus területen. Egy olyan unió, amely csak botokkal, korbáccsal működik, ez szociálisan nem fogadható el a polgárok számára közép és hosszú távon. Éppen ezért azt gondolom, hogy egyre inkább konszenzusul kialakul abban, hogy ezt a modellt társítani kell másokkal, tehát ahol a szolidaritás és a fiskális transfer működik, és ebben az összefüggésben kialakul egy modell, amely a Van Rompuy jelentés javaslatában is jelentkezik. A nemzeti politikák egy föderalizálásáról van itt szó, és ennek három dimenziója van. Az első pont, amely az előző modellt veszi figyelembe, tehát hogy átadnak az unió szintjére bizonyos fiskális hatásköröket. A második pont az adósság kölcsönösé tételéről van szó, vagy az adósságok fedezetéről van szó aztán a harmadik, amikor az adósságokat vagy garantáljuk, vagy kölcsönösen fizetjük. A harmadik pont a legitimáció. Abból indul ki, hogy ez mindenek előtt a nemzeti demokráciák, demokráciákban történne meg. Vagyis a nemzeti parlamentek fokozottabb bevonásáról beszélünk, és a nemzeti kormányok koordinációja erőteljesebb lenne a tanács szintjén. Ez a modell, modell egy mix mixet alkot a, a közösségi módszerrel, de ez elsősorban nem az európai politikákkal foglalkozna, hanem megint csak a felügyelettel, a fegyelmezéssel és az ellenőrzéssel. Ez egy paradoxon önmagában, hogyha itt európai szintű kormányzásról beszélünk, a bizottság adott esetben bizonyos hatásköröket elvesztene, de hát a az Európai Bizottságnak kell kialakítani a napi rendet, ami azért fontos szerep, egyfajta végrehajtó szerep jut neki, de felügyeleti szerep, ellenőrző szerep is jut neki. Ez önmagában megint csak erősíteni a szerepét. Tehát párhuzamosan alakulnak a dolgok, vagyis ennek az eredménye az lenne, hogy a politikai és a szociális legitimáció erősödne az Európai Unió szintjén Éppen ezért azt gondolom, hogy önmagában ez a modell gazdasági szempontból nem működik, mert nem ad kellő politikai autoritást. Túlságosan diffúzus, széteső ez az egész. Nem egész látható. És másrészt pedig van egy másik hibája is ennek. Komoly politikai problémákra vezethető ez vissza, hiszen a pénzügyi szolidaritás államok közötti transferekből indul ki ezen alapul, de azok a pol- vannak polgárok, akik segítenek másoknak abban, hogy a nehézségeiket megoldják, de ezt nehezen fogadják el, hogy ezt meg kell tenniük. Másrészt pedig az a, fegy- a fegyelmezettek úgy gondolják, hogy mások mondják meg, hogy mi történik. És a nemzeti politikai terek eh, kölcsönös függőségéről beszélünk itt. Vagyis eh, a válság oka, forrása az az, hogy nem tudjuk internalizálni a, azt a kölcsönös függőségszintet, ami az Európai Unión belül kialakult. Úgy gondolom, hogy minden nemű modell, amely eh, szinte kizárólag nemzeti tereket vonna össze, el fog bukni. Ez a legfontosabb pont, amit szeretnék kiemelni nem azt jelenti, hogy nem lehet intézkedéseket hozni, hogy nem lehet lépéseket tenni, annak érdekében, hogy európaizáljunk nemzeti politikai tereket. Ezt bármikor megtehetjük, erre vannak különböző javaslatok. A nemzeti parlamentek például eszmecserét folytatnak az európai szintű intézményekkel, de, mint már mondtam, az a modell, amelyet el kell fogadnunk, az a harmadik modell, és ezt szívesen meg is vitatom. Ez egy tényleges fiskális unió korlátozott hatáskörökkel. Ennek négy központi eleme van, és igyekszem is megindokolni azt, hogy miért gondolom, hogy ez a legjobb modell, és melyet a leginkább életképes. Bár persze ez a legnehezebb is egyben. És a négy elem a következő, tehát egy tényleges EU költségvetésre van szükség, új politikai struktúrákra van szükség, Európai Uniós bevételekre van szükség, amely a saját tevékenységéből, amelyek a saját tevékenységből adódnak, és az Európa, egy európai politikai tér kialakítása. Azt gondolom, hogy csak a tényleges EU költségvetés képes arra, hogy kezelje azokat az aszimmetrikus sokokat, amelyeket kialakult egy ilyen fiskális unió, egy monetáris unió. A legjobb példa erre az Egyesült Államok, amikor létrehozták a monetáris uniót, a pénzügyi uniót, sokan mondták, hogy ez egy problémás dolog, és akkoriban azt mondták, hogy 3%-ra kéne vinni az EU költségvetését az, az GDP-hez képest, de ez maradt 1%-ban. Tehát nem teremtették meg az előfeltételeit egy ilyen tényleges uniónak. Természetesen most nem akarok a részletekbe menni, hogy miért lehet a költségvetésen keresztül az aszimetrikus sokkokat a legjobban kezelni. A második pont, amiről beszéltem, az EU strukturális reformját, már említettem, a szakpolitikai területen. Úgy gondolom, hogy az EU politikák jellege olyan kell, hogy legyen, hogy a hazai intézményi reformokat jobban vegyék figyelembe. Az EU eh, alakítsa át a politikáit oly módon, hogy jobban tudják állami szinten kezelni a szisztemikus problémákat, de ez nagyon absztrakt, így ezért szeretném elmagyarázni. Nézzük meg például a kutatás kérdését. Itt az egyik olyan terület, az Európai Unió egyre több pénzt költ hogyha egyszerűen az államoknak vagy nemzeti projekteknek ad pénzt az Európai Unió arra, hogy finanszírozzanak ilyen projekteket, ezek a finanszírozásokat úgy kéne alakítani strukturálisan, hogy egy adott államban rendszerszerű reformot indítsanak be. Mondok egy példát, nem adunk pénzt arra, hogy tanulmányokat készítsenek ezen és ezen a területen, hanem pénzt adunk kutatóintézeteknek, hogyha azok hallgatóik mobilitása nagyobb, hogyha bizonyos kritériumokat alkalmaznak, és a középszerűséget nem támogatják. Vagyis az EU politikának a reformokra nagyobb hatást kell gyakorolniuk a tagállami szinten. És ez a fajta rendszerszerű hatás, ez érdekes lehet a polgárok számára, hiszen jobban látják majd. Ennek alapgondolata az, hogy az Európa szerepe az állam reformjában ne csak korbács legyen, hanem a répa is. És éppen ezért újra kell szervezni a politika gyakorlás módját a strukturális területen. Úgy gondolom, hogy az EU politikákat nemzeti szinten hatékonyabbá kell tenni, és jobban el kell fogadtatni. A harmadik aspektus összefügg azzal, hogy az EU bevételeket vissza kell vezetni az EU tevékenységére. Itt azt gondolom, hogy a pénzügyi szolidaritás a polgárok szemében nem lesz legitim, vagy akkor lesz csak legitim, legitim, hogyha az EU azt osztja el, amit ő szed be, vagy amit ő teremt meg, és nem az államok pénzét osztja el újra. Éppen ezért eh, két eh, tevékenységi formára vezethető vissza ez. Egyrészt az Unió létéből adódó bevételekre gondolok itt például, tehát az áfa rendszer reformját meg akarjuk csinálni, és például határokon átnyúló áfát alakítunk ki, akkor ez egy forrás lehet, egy olyan adó lehet, amit az Unió kap meg, már forrásként most megvan, csak nem uniós adóként, vagy egy további gondolatom is van, egy olyan online értékesítés adóját is be lehetne vezetni, tehát itt egy olyan terület, ahol nagyon komoly adóverseny alakult ki, és szerintem ezen a területen ki lehetne alakítani egy adót, és biztos vagyok abban, hogy a polgárok megértenék, hogy miért az uniónál van ez az adó. Egyszerűen azért, mert a kérdéses tevékenység egy olyan tevékenység, amely az unió létén keresztül válik lehetségessé, mert itt van a belső piac, akkor lehet csak ezt az online kereskedelmet folytatni vagy másrészt más területeken ez az adózási hatóskár, ez a hatáskör, ez a bevétel összefügg az unió tevékenységével oly módon, hogy az államok közötti externalitásokat képes ellenőrizni, például a széndiokszid kibocsátás kivezetett adó, vagy lehet egy más téma is, de én, mint említettem, az online kereskedelem is ide tartozik. Tehát ez a fajta kapcsolat, amelyet ki kell alakítani szerintünk. Nem arról van szó, hogy pénzt kell adni, vagy bevételeket kell adni az Európai Uniónak. Sokkal fontosabb véleményem szerint az, hogy ezek a bevételek, ezeknek a struktúrája nagyon fontos, hogy világossá tegyük a polgárok számára, hogy az Európai Unió mit csinál, és milyen pluszt jelent, és ebből van bevétele. Én azt gondolom, hogy az EU bevételeinek kialakítása nagyon fontos lehet abból a szempontból, hogy bemutassuk a polgároknak, hogy milyen előnyei vannak az uniónak, és ez most nem történik meg. Az utolsó pont pedig az európai politikai szerkezettel függ össze. Arról van tehát szó, hogy az európai szakpolitikákkal is foglalkozon az európai politika, nem csak az európai részpolitikákkal. Két észrevételt szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. Az egyik, amelyről azt gondolom, hogy a parlament nagy része rokon szembezik ezzel, a képviselők egy része támogatásáról biztosította ezt az álláspontot, rokon szemvéről beszélt. Én már néhány éve érvelek emellett, és egy politológus kollégám Simon is sokat ért erről. Miről is van szó? Arról, hogy szerintem az európai parlamenti választás válhatna a bizottság elnökének a megválasztásának eszközévé is. És ilyen módon demokratikusabbá válna a megválasztás, és az interdependencia, kölcsönösen függés interiorizálódna. Hogyha tehát az Európai Parlament választása egyben az Európai Bizottság elnökének javaslatáról van szó. Szóval ez ugye egy más javaslat, mint az Európai Bizottság elnökének közvetlen megválasztására vonatkozó javaslat. Nem látom, hogy ez miért volna szükséges egyébként nem volna szükség szerződésmódosításra. Tehát, hogyha a frakciók maguk megegyeznének a jelöltben, akkor <clears throat> ugyanúgy volna a választási kampány, de egyben a választási kampány része volna, hogy ki legyen a bizottság elnöke. Képzeljük el, hogy már így járunk el, hogy már ez zajlik. A bizottság elnöke teljesen más hatalmi pozícióban lenne, akkor, hogyha az általa felvetett kérdéseket eh, a parlamenti választási kampányban felvetné, és a nagy frakciók, az parlament legerősebb frakciói támogatnák őt. Azaz tehát ezzel egyrészt az Európai Parlament választásokat európaizálnánk, másrészt igazi politikai tőkét kovácsolnánk belőle az Európai Bizottság elnöke számára a tanácssal szemben hiszen a bizottság technikai szereplőként fontos szerepet játszik, de politikai szereplőként éppen ez a legitimitás hiány nehezíti meg a pozícióját, és ilyen módon lehetne ezt a legitimitást megerősíteni. Egyéb iránt azért, <clears throat> mert a, bizot, a mm, tanács elnöket, a tanács tesz javaslatot a parlamentnek, ez még nem változtatja meg a bizottságot. Hiszen például a normális nemzeti parlamentekben is a miniszterelnököt a politikai választások, a parlamenti választások többsége jelöli. Tehát ilyen módon a miniszterelnök személye a parlamenti választások eredményeképpen jön létre. És, és tudom, hogy már hosszabban beszéltem, mint amennyi idő rendelkezésemre áll, hogyha így járunk el, akkor ez persze kockázatokkal fog járni. Azáltal, hogy politikusabbá válik a bizottság. Tisztában vagyok ezekkel a kockázatokkal, de azt hiszem, hogy a potenciális előnyök jelentősebbek, mint a hátrányok. Persze egy bizonyos fajta hibrid konstrukció fennmarad, hiszen a bizottság ideológiailag eh, teljesen vegyes lesz továbbra is, hiszen az egyes nemzeti kormányok más-más elkötelezettségű biztosokat jelölnek majd. Ez a kettős arculata megmarad a bizottságnak, de ez a választási mód mégiscsak azáltal, hogy a bizottság elnökét megválasztják, oda vezetne, hogy komoly hatásköre és tekintéje lenne a nemzeti kormányok irányában, például a tekintetben, hogy kit jelöljenek biztosnak és kit nem. És egyébként pedig az egész bizottságban is nagyobb tekintélye volna ennek a bizottság elnöknek. Én arra számolok, azzal számolok, hogyha így alakítanánk át a rendszert, akkor ehhez nem volna szükség alkotmány módosításra, azaz az Európai Unióról szóló szerződés módosítására, és egy ilyen EU szemi prezidencializmus fél elnöki rendszer jönne létre, ahol a bizottság nem csak végrehajtó, hanem politikai szerepet is kapna, amely e, továbbra is elszámoltatható volna a parlament irányába, de persze a parlament támogatna, és másrészt a tanács pedig ilyen vétó szerepet kapni. Kicsiket tényleg valóban az elnöki rendszer fele mozdulna el az európai rendszer. Ha a rendszer nem így fejlődik tovább, nem ebbe az irányba fejlődik tovább, akkor azt hiszem azt fogjuk látni, amit most látunk. Hogy a tanács szerepe nő, <clears throat> ő marad a meghatározó politikai szereplő az európai szintéren, és ez oda vezet, hogy ez felveti a politika alapvető kérdéseit, például az integrációra vonatkozó kérdéseket is. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor úgy gondolom, az integráció kérdései is visszás fénybe kerülnek. Köszönöm szépen madura professzor, nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk meghallgatni a kollégák véleményét, de még Messerschmitt úrnak kell átadnom az elnökséget, én pedig szívesen hallottam volna, hogy mit mondanak az egyes kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Maduro professzor ezt a nagyon gondolatébresztő előadást. Van egy-két észrevételem, amelyek nem ellenébe mennek annak, amiről ön beszélt, de talán kiegészítik. Ezt egyébként hát Simon Higgs <clears throat> nemrégiben a vagy réges diákon volt. Ugye a dekoráció fogalmával érvelt, és nem hiszem, hogy ebben különbség van közöttünk. Tehát egyetértek a demokrácia hiányra vonatkozó javaslatával, és ez a kiinduló pont. Ugyanakkor azt látom, hogy a tagállamok maga maguk között is széthúznak, tehát nem csak a tagállam és az EU szint között van széthúzás, hanem a tagállamok között is. Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmet, bár nem hiszem, hogy fel kellene hívni a figyelmét, de érdemes kihangsúlyozni, hogy jelentősen nő a különbség észak és dél között. Mi több, egyre erősödik ez a széthúzás kelet és nyugat között is, ez pedig éppen ezeket a reformokat teszi szükségessé, amelyekről ön beszélt, hiszen egész addig, amíg ez a problémával nem törődünk, addig az ön nagyon fontos gondolatait nem semmiképpen nem lehet megvalósítani. Másodszorban beszélt az internalizációról. Kíváncsi volnék, hogy mit ért ez alatt. Én tudom, hogy mit, én mit értek az internalizáció alatt, de nem tudom, hogy ugyanarra gondolunk mindketten. Voltak éppen arra gondolok, hogyha azt mondja, hogy az európai folyamatokra felszeretnénk hívni figyelmet, akkor hogy jutunk ide? és a rendelkezésünkre álló idő alatt megtehetjük ezt. Az az érzésem, hogy mintha nem volna érzéke az idő szorító voltára, pedig roppantul szorít az égő idő, de persze gazdasági szükségszerűségek és a politika imperatívus a más-más irányba mutat, és az a kérdés, hogyan lehet ezt a kérdést harmadizálni. Nekem sincsen jobban válaszom erre persze, mint önnek. Azt gondolom, hogy a, <clears throat> a distributive justice-ról mondott eh, észrevételei nagyon elgondolkodtatók. Én politológus voltam, bár most aktív politikussá váltam, de hát tisztában vagyok még a szociológiai folyamatokkal is. Úgy tűnik, hogy releváns tényező az, hogy európai demográfiai visszaesésben van, ez egy demográciai bizonytalanságot hoz létre, és ez a transnacionális szolidaritást <clears throat> erősíti meg, illetve nehezíti meg, ugyan az emberek sokkal kevésbé hajlandóak arra, hogy a saját adó fillérjeiket, forintjaikat délre, vagy keletre, vagy bárhova máshova a, a, a, átutalják. A volt az észtelnök, aki korábban az Európai Parlament tagja volt, a arról írt egy cikket, hogy a B6-ok igénye jelenik meg. A három balti állam, Dánia, Svédország és Finnország, mondván, hogy mi betartjuk a szabályokat, a többiek nem. Ez pedig egy újabb módon artikulálja azokat a különbségeket, amelyek az Európai Unión belül jönnek létre, és éppen ezért a önök ön által felvetett célok elérését csak megnehezítik. A distributive justice eh, fogalma, tehát problematikus, de teljesen egyetértek a célkitűzésekkel. A következő, <clears throat> hogyha megtalálom a jegyzeteimben a feljegyzésemet, a következő felvetésem a következőről szól. Az európai polisz létrehozása. Ugye ön az európai politikai tér létrehozásáról beszélt, hát ez egy más terminológia, hogyha polisz szót használom. Úgy tűnik, hogy az egyedüli kiút abban rejlik, hogy az Európai Unió sokkal jobban megjelenik a tagállamokban, mint most. Ön az adózás kérdéséről beszélt, teljesen egyetértek ezzel, nem bevételi szempontból, hanem azért, hogy az Európai Unió jobban megjelenjen, illetve az állampolgárok jobban tudjanak azonosulni az Unióval. Ez azonban feltételezi, hogy az Európai Unió fizikailag is jelen van a tagállamokban, és ilyen állampolgárok közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni vele. Ez pedig felveti az inkonzisztencia problémáját, hiszen különböző implementációs végrehajtási kultúrák működnek az Európai Unión belül, hatalmas a diverzitás, a különbség. Tudom ezt, hiszen a választóim gyakran beszélnek erről, hogy miért van az, hogy Magyarországban így kell csinálnunk bizonyos dolgokat, vagy és Párizsban, Londonban pedig teljesen másként csinálják ugyanezt. Létezik tehát egyrészt, egyrészt egy interdependencia, egy kölcsönös függőség, másrészt az állampolgárok mégis épp ez alapján megkérdezik, hogy miért vannak különbségek. Ugye a kormányok mindig azt mondják, ezt az EU írta elő, de valójában a hazai átültető jogszabály hozza gyakran létre a problémákat. Éppen ezért szükség volna egy EU felügyelőségre, amely a tagállamokban ellenőrizné a EU jogszabályainak végrehajtását. A legitimáció általam való értéke, értelmezése szerint szükség van egyrészt egy szimbolikus, esetleg, hogyha kérdést fel tudná tenni, még egy mondatot, hogyha kap, kaphatok, egy utolsó mondatot, és ez egy rövid mondat lesz. Yes, uh, it's the legal and technical language that... Ez pedig a jogi és technikai nyelvre vonatkozik, melyet az Európai Unió használ. Azt gondolom, hogy ezt uh, politikai nyelvé kell átalakítani. Köszönöm szépen, Rangzsil úr. 12.45-ig van időnk, és sok felszólalunk van, tehát kérem, hogy korlátozódjunk. Köszönöm szépen, korlátozzuk az időt. Üdvözlöm Maduro professzort nem csak ö, brilliáns portugál és európai tudós, hanem régi barátom. És emlékszem, hogy amikor egyetemi kutatásokat végeztem, Firenzében töltöttem egy hónapot, és Maduro professzor otthonában laktam, tehát valóban egy igazi barátnak tudhatom, és ezért különösen szeretettel üdvözlöm itt. Maduro professzor. Maduro pro- professzort az is jellemzi, hogy a vitá Moreirával és velünk való eh, nagy múltú barátságot élettel tölti meg újton újra. It's a, it's a very good uh, uh, contribution also to uh, create the European és így is hozzájárul ahhoz, hogy az európai politikai szintér benépesüljön, élettel teli kapcsolatokkal töltődjék meg, de egyedjék meg, hogy mostantól portugálul szóljak meg hiszen nagyon gyakran nem élhetek ezzel a lehetőséggel. Mit is szeretnék tehát mondani? Ez a következő. Két-három dologhoz szeretnék hozzászólni. Egyrészt, hogy teljesen egyetértek az önelemzésével, Európáról van szó. Arról van tehát szó, hogy ezt a válságot hogy a válság valóban megjelenített, a felszínre hozott kérdéseket, problémákat, olyan problémákat, amelyek a hatalomgyakorlás területén jelennek meg. A hatalmi térben belül rajzolódnak ki ezek a különbségek, és egyrészt ugye választókerületek alapján dolgozunk, ám a választókerületekben hozott döntéseket nem valósítjuk meg igazán. <clears throat> Tehát a végrehajtás egy teljesen más szinten történik, mint azon a szinten, ahol megválasztanak bennünket. Ez egy hatalmas hiátus, amely egész Európát jellemzi. És minél erősebb a kölcsönös függés, annál nyilvánvalóbbá válik ez a különbség, ez a hiátus is. Nos, amiről ön beszélt, az a krízis első három-négy évének tapasztalatait összegzi, hiszen a krízisben nem csak gazdasági és pénzügyi problémákat vetett fel a krízis, hanem igenis alkotmányos, illetve a hatalmi ágak és a hatalom központok elosztásának problémáját is problematizálja. Ugye a no taxation without representation elvével teljesen egyetértek, de hát érdemes ezt megfordítani. No representation without taxation. Azt hiszem, hogy ez az a szlogán, amelyre nyugodtan hivatkozhatunk. Egy másik pont, amely szorosan összefügg az, amiről ön beszélt, ez a különböző szintek kérdése a szisztemikus változásokról beszélt, arról beszélt, hogy egy demokrácia nagyon sok szinten működik, zajlik, szerveződik. Egyrészt ugye vannak a nemzetállamok, a nemzeti parlamentek, létezik a nemzeti szint politizálása, azonban ezt közvetlen kapcsolatba kell állítani az európai politikákkal és az európai intézményekkel. Ez pedig a választók számára nagyon nehezen követhető, érthető, hiszen az európai adófizetőt nincsen közvetlenül összekapcsolva az európai szinttel. Mi több, a kívánt célok ellentétével találkozunk, hiszen az Európai Parlament gyakran az egyes tagállamok belső helyzetével foglalkozik, mondjuk Magyarország helyzetével, vagy Románia helyzetével, és más országok helyzetével. Ugyanakkor a nemzeti témák európai parlamenti szintű szisztematikus tárgyalása szintén oda vezet, hogy a választók, a polgárok nem teljesen látják, hogy kinek milyen jogköre a illetékessége, illetve a joghatósága. Mindazonáltal nagy rokonszemmel hallgattam azokat a felvetéseket és gondolatkísérleteket, amelyekről beszélt, illetve természetesen nagyon támogatom azokat a kísérleteket, melyek a parlamentnek szeretnének nagyobb hatáskört biztosítani. Mindazonáltal a krízist ezzel egyedül nem tudjuk megoldani, valóban a teljes struktúrához kell hozzányúlnunk, de befejezem, befejezem már. Nem csak arról van szó, Nem csak az a kérdés, hogy ki az utolsó szó joga politikai szempontból, illetve hogy a politikai, az intézmények milyen politikai rendszerben oszlanak meg, hiszen nincsen egyetlen olyan rendszer sem, ahol egy államfő ahol egy államfőt közvetlenül választanak meg. jó, hát lehet, hogy van egy-két kivétel. E integrarmos um endereço político à Comissão Eu julgo que nós temos aqui problemas. A não ser que nós. De hát tanács nem így működik. Ám abban, hogy a bizottság ellen játékosaként vagy antipódusaként látjuk, ebben öm, van a probléma, és úgy gondolom, hogy a csúcs, az Európai Tanács szerepét gyengíteni kellene azért, hogy a többi szereplő szerepe megerősödjön. Köszönöm szépen tehát. Koszkowski kollega. Thank you very much for... Köszönöm szépen. Ez sok ötletet adó prezentáció volt. A legtöbb megállapításával egyet is értek, néhány gyakorlati kérdést szeretnék önhöz intézni. Először is a valódi fiskális unió. Csodálatos ötlet, de a mi jelentésünk szempontjából a többszintű kormányzást illetően kik számára, 27 tagállam számára, vagy a fiskális paktum aláírói számára, vagy a 17-ek számára. Hogyha kevesebb, mint 17 tag számára, akkor a belső és külső tagok között milyen legyen a viszonylat, például az új EU költségvetés. Legyen-e kettő költségvetés a 27-eknek egy, és a valódi fiskális unió számára egy másik. Tehát ez a probléma merül fel. tulajdonképpen politikai akarat kérdése. Hogy a valódi fiskális uniót akarják-e az európaiak 27 résztvevővel. Ez egy óriási forradalmat jelentene. Valamennyien tudjuk, hogy hogy működik az unió, lassú a döntéshozata, sok a húzakodás, és így tovább. Egyetértek a legtöbb megállapítással és recept el, de hogy módosuljon a költségvetés, háromszorosára nőjön, hogy az EU szakpolitikái átalakuljanak, és segítsék a változást, hogy létrejön a politikai tér. Ez egy csodálatos forgatókönyv. Szívesen aláírnám a nevemet, csak az a kérdés, hogy meg tudjuk-e valósítani rövid távon. Mert itt gyors reakciókra van szükség. És úgy tűnik, hogy ezek időigényes elképzelések aztán a legitimitás a polgárok szemében. A politikai tér létrehozásának a gondolata már régóta hm, napi renden van, itt van velünk, már jó ideje, de hogyha előre akarunk lépni, akkor most azonnal van szükségünk erős legitimáltságra. És idő kell ahhoz, hogy az európai polgárok egy ilyen tudatosságot kialak, kialakítsanak az európai parlamenti választások, illetve a bizottság elnökének a választása idő kell, amire a polgárok átlátják az összefüggéseket. Aztán az adóügyben egyetértek a receptekkel, meglátásokkal, de hogyha az online adót bevezetnék, akkor azt mondanák nálunk a választópolgárok, hogy igen, most már látom, hogy az Unió milyen előnyökkel jár, és ebből következik, hogy, de nem, itt inkább az elkereskedelemmel jönne létre az összefüggés. Tehát egyelőre csak néhány százaléka folytat elkereskedelmet a hazáján kívül az uniós polgároknak. Tehát ez visszafelé sülne el végül az Európai Parlament szerepe mindebben. Hogyha a legitimitásról beszélünk, legitimációról, akkor elmondta, hogy óriási a szakadék, a hiátus. A között, hogy felismerjék az unió előnyeit. Sokan azt mondják, hogy a legitimációt a nemzeti parlamentek, és ne az Európai Parlament végezzel, vagy valami kevert megoldás szülessen, legyen egy vegyes megközelítés. A nemzeti parlamentek bizonyos fokig átvennék a mi szerepünket ezen a téren. Tehát hogyan látja az Európai Parlamentnek a szerepkörét, és ez az egyes kérdéssel függ össze részben, hogy valódi fiskális uniót, de hány résztvevővel, illetve kiknek bele se mennék az Európai Tanács működésébe, elnöklésébe, illetve a bizottság működésébe, mert erre nincsen idő, de szeretnék választ kapni e- ezekre a kérdésekre. Elnök, Maduro professzor úr, remélem, hogy jegyzi a kérdéseket, mert a kérdésekre, észrevételekre végére hagyunk majd időt, hogy reagálhasson, válaszolhasson. Maradt még négy hozzászólási igény, és emlékeztetnek mindenkit arra, hogy háromnegyed egykor véget fogunk vetni az ülésnek, tehát minél rövidebben fogalmaznak, annál hosszabb időt hagynak a válaszra. Erlány. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes itt az afed ülni, mert az ember valóban izgalmasan kifejtheti a véleményét a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Két percben maximálják a felszólalás idejét, de itt valóban gondolkodhatunk szabadon. Köszönöm Maduro úr a felvetéseit a három variáns közül, melyekről beszélt valóban a harmadik variáns az, amelyik működni fog, a szerződése keretein belül megvalósítható és ez egy olyan variáns, amelynek komoly előkészítő munkáját elvégeztük. Az igazi európai költségvetés hosszú ideje ezt követeljük, saját bevételt és persze egy magasabb költségvetést, hiszen 1% GDP, a GDP 1%-ánál nem lehet a kiegyensúlyozó szerepet játszani 27-28 tagállam között, ehhez nem elég ez a pénz. Másrészt pedig az európai politika európai zállására van szükség, Valóban a közvetlen választásokkal az első lépést megtettük, de lássuk, hogy a házon belül is problémánk van ezzel, még az Európai Parlament sem tudja a DAF jelentést napirendre venni. Egész egyszerűen nem tudunk többséget találni a DAF jelentés számára. A pártok persze a DAF jelentés nélkül is csúcs jelölteket állíthatnak fel, de hát látni kell, hogy nem európai választások vannak, hanem 27 nemzeti választás van. Anélkül, hogy európai listák állnának fel, az európai pártok soha nem működnek majd. Szükség van tehát egy elemre, egy mandátumra az európai pártok számára. E11 akreditált pártcsaládban. Ekkor jön majd igazából létre a transnacionális vita. És most Traskovszki úr már ugyanezt a kérdést tette fel, jelesül, hogy nem álmodozunk-e. Hiszen tudjuk, hogy Nagy-Britannia nem akar igazi fiskális uniót, és meg lehet, hogy egy-két további tagállam se akarja ezt. Ez a mi problémánk tehát. Mit teszünk, ha nem mind a 27 tagállam ért egyet ezzel a célkitűzéssel? Másrészt egy igazi fiskális unióhoz az adóságok kölcsönösítétele mutualizációja, mutualizationje is tartozik, ez pedig nem tudom, hogy a Lisszaboni jelenlegi szerződés alapján működhet-e, mennyiben lehet -e értelmezni a szerződést, vagy hogy ezt lehetővé váljon, vagy pedig módosítani kell a szerződés. És persze fennáll a veszély annak is, hogy kormányközi szinten, mint a Fiscal pact oldják ezt meg, és bizonyít a parlamentnek nincs kártya a kezében, se a bizottságnak. És azt a veszélyt látom itt, hogy ebben az esetben még a nemzeti parlamenteket <clears throat> a nemzeti parlamentek jutnak szerephez, de ebben az esetben de akkor a legitimációs probléma állnánk szemben, hiszen a nemzeti parlamentek európai jogi kérdésekben döntenének. Köszönöm szépen, Leinen úr, Hartieri úr. Grazie. Gváltieri úr. Köszönöm szépen a szót. Rendkívül érdekesnek találtam az ön által elmondottakat, és van egy olyan alapvető elméletem, amely szerint a problémának a lényege, hogy a kozmopolita gazdaság az nagyon eltér a nacionalista politikától, és ez az 1990-es évekre nyúlik vissza, vagyis az eurónak a hátterére. Úgy gondolom, hogy a gazdaság és a nemzeti működés ellentéte a fiskális paktum, illetve a reform keretében oldható fel, de egyértelműen azt mutatja, hogy az ESM például nemzeti keretek között működik, belső politikai támogatást is kell, hogy szerezzen, és ennek az általánosá tétele jogi problémákba ütközik. A királyi út lenne a valódi költségvetési unió, a fiskális unió. Tehát itt most a konkrét értelmében gondolom ezt a fogalmat, vagyis, hogy adó újraelosztással és közös beszedéssel kellene, hogy működjön. És az a nehézség, Maduro úr említette, hogy adott egy keret. Ez a keret, ez reálisabb, mint az egyéb elképzelések. A konkrét probléma az, hogy szankciókra is szükség lesz, és ennek politikai akadályai vannak. Tehát abszolút értelembe véve vannak bizonyos realitások, és ez az elgondolás a saját forrásoknak a felhasználásáról, illetve a több éves pénzügyi keretről e, ebben az összefüggésben irreális lenne. Egy ördögi kört indíthat be, mert nincs kellő legitimitása az uniónak ahhoz, hogy megkapja ezeket a fontos forrásokat. Tehát nincs meg a lehetősége arra, hogy legitimitáshoz jusson. És mivel nem jut legitimitáshoz, nem is javul a helyzet, nem jutunk ki a nehézségből, ez egy valódi ördögi kör. Tehát a királyút valóban így néz ki, viszont vannak akadályok az út mentén. Alkotmányos akadályok, intézményi problémák. Tehát ezeket is mind szem előtt kell tartani. Úgyhogy ez egyfajta elméleti nézet, amit hallottunk, és egy konkrét kérdést szeretnék önhöz intézni. Technikai, eljárási értelemben tudom, hogy Maduro eh, professzornak részletes elképzelései vannak, de nézzük a belső forrásoknak, saját forrásoknak a területét. Hogyan festene ez? Császkowski úrral egyetértek, irányadó kell, hogy legyen a meglévő szerződéseknek a rendelkezései. Hogyan lehet erősebben együttműködni a 136-os cikk értelmében, hogyan tudnak a nemzeti szintek konvergálni egy nemzet feletti szinthez, anélkül, hogy fel kellene számolnunk a meglévő uniós kereteket, a különböző szervek, különböző intézmények közötti kapcsolatokat. Mindennek legitimitási hatásai, vonatkozásai vannak, tehát ezt kell figyelembe venni akkor, amikor megfogalmazzuk a javaslatokat. Tehát létezik egyrészt a királyút, ami jobb és járhatóbb, mint a többi elképzelés, viszont konkretizálni kellene, hitelessé kellene tenni, védhetővé kellene tenni. össze kéne kapcsolni a különböző részterületeket, a 136-os cikket, a 27-eket, a 17-et, a parlament a maga 27 tagállami képviseletével, illetve az euróövezetnek a 17-es köre. Tehát mindezek olyan technikai kérdések, amelyekről szívesen hallgatnám Maduro úr véleményét. Elnök, visszaértem éppen a vita lezárására. Elnézést kérek, hogy nem tudtam részt venni a teljes vitában. Bronz úr, egészen röviden az utolsó észrevétele arról szólt, hogy a választók meggyőzhetők az európai kritériumokról a választások keretében. És ez egy zseniális javaslat. Ezt nem lekezelőleg értem. Hogyha megnézzük, hogy a bizottsági elnökség mennyire jelentős szerep, tehát európai zálni a választásokat, ez lehetséges a parlamenti választásokon, mert amikor az emberek a parlament összetételét szavazzák meg, akkor tudják, hogy közvetetten a miniszterelnököt is meghatározzák a szavazataikkal. Tehát ez lehet, hogy működik. Viszont ez a kiegészítés alig ha módosítaná a választási szokásokat. Az embereknek azonban nem csak szavazati joguk van, hanem a szavazási szempontokat is maguk választják meg, bármennyire is elégedetlen valaki ezekkel. A politikai identitásoknak az átalakulása alkotmányos változásokhoz is vezethet, nem vagyok abban biztos, hogy fordítva ez igaz, hogy alkotmányos változásokból politikai identitásváltás lenne. A nemzeti pártok számára túl nagy a kísértés a riválisaik népszerűtlenségének a kihasználására választási előnyszerzés érdekében. Nem, nem tudom elképzelni, hogy egy párt feladja ezt az előnyt, és európai szempontokat vegyen elő. Nálunk a hazai választásokban például, nem tudom, hogy máshol igaz-e, de a nemzeti szempontok dominálnak, és százból egy választó foglalkozik azzal, hogy mi ennek a más kormányzati szintű legyen az önkormányzati, vagy pedig magasabb szintű kormányzati vonatkozása. Ami pedig az adóság teher kérdését illeti, illetve ennek a tétele, kéne egy közös identitás. Egy országon belül ugye adóznak az emberek, és egy távoli régiótól nem sajnálják az adó pénzüket. Viszont, ha nem éreznek közös identitást, akkor erre nem hajlandóak. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy európai szintű identitás valóban kívánatos-e. Én másképpen gondolom, de anélkül, hogy ebbe belebocsátkoznék, annyit kimondhatunk, hogy egyszerűen nincs ilyen identitás. A német választók például az adóikat nagyon nem szeretik Dél-Európában eh, viszont látni, illetve nem szeretik azt az elképzelést, hogy Dél-Európa használná fel az adóbefizetéseiket. Tehát a költségvetési terhek, az adóterhek közös identitást feltételeznek. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Hefner úr. Ja, herzlichen Dank. Ich versuch... Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni a mondandómat, hogy maradjon idő a válaszra. Egyelőre köszönöm a nagyon érdekes előadást. Azt gondolom, hogy termékeny talajra hullik ez itt nálunk, az elemzést tekintve, de a javaslatokat tekintve is. Persze csak röviden címszavakban is érdekes volt hallani, amit gondol. Persze egy részletesebb bemutatás is várat magára. Nagyon sok kérdésem lenne a részletek esetében, de nem akarok túl sokat kérdésként megfogalmazni, most csak egyet. Teljes joggal szerintem ön egy demokrácia problémaként hívta fel a figyelmet erre a kérdésre. Most a kérdésem ezzel kapcsolatban az, mit jelent ez a folyamat szempontjából, nem az intézményi javaslatokra gondolom, hanem a folyamatra, a válság megoldás folyamatára gondolok. Ez engem nagyon foglalkoztat. Pillanatnyilag arról van szó, hogy egész Európa azt nézi, hogy a négyek Juncker, Barzé, Van Rompuy és Drági mit tudnak leírni majd. Az Európai Unió egyre inkább úgy alakult, úgy fejlődött, hogy egyre kevesebb ember egyre nagyobb hatalmat gyűjt be a valóságban, és parlamentként mi is csupán nézői vagyunk ennek időnként. A kérdésem tehát az, hogy a most szükségesé vált folyamatban, miután egy szerződéses reform is esedékessé vált, hogyan tudjuk a demokratikus legitimáció alapján, a demokratikus ellenőrzés alapján ezt alkalmazni a közösségi módszeren belül, és nem azon kívül. Hogyan kell ezt a folyamatot úgy alakítani, hogy a folyamat maga demokratikus legyen, és elfogadottságot és legitimációt hozzon létre, ne pedig feléje azt. Ami a parlament szerepét illeti, arra kérdezek rá egyébként konkrétan. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezzel befejeztük a kérdéseket. Maduro úr nyilván 5 perc alatt válaszolni tud. Próbálja meg. Nyilvánvalóan nem tudok az összes kérdésre és az érdekes megjegyzésre válaszolni, de igyekezni fogok egy néhányra. Először is fókuszálnék, többen is felvetették ugyanis ezt annak a lehetetlenségéről, lehet, hogy jogilag nem lehetséges, de politi- jogilag lehetséges, de politikailag nem lehetséges valamit megcsinálni én a tudományos életből jövök, és ezért igyekszem elmagyarázni, hogy mire gondolok. Természetesen egy nagy konferenciát szervezünk, egy sor kiváló emberrel, szakértővel beszélünk az európai válságról, az euróválságról, itt a az közös adósságokról, az adósság kölcsönösítéséről beszélünk, tehát kölcsönösítéséről beszélünk, vagy és két napot beszélünk egy ilyen konferencián, és azt mondják, hogy lehetetlen az én javaslatom. De hát ha azt veszük, mindenhol ugyanazt halljuk a válaszként, ne csak, a nem csak az én esetemben, hogy politikailag lehetetlen. A kérdés most az, hogy a lehetetlen megoldások közül melyik a legkevésbé lehetetlen. És az én javaslataim a legkevésbé lehetetlenek, ezért el is mondom, mire gondolok. Két dolog van, ahogyan ez működhet, két módon működhet. Ez egy, egy Big Bang energia az egyik. Tehát itt van egy hatalmas válság, óriási kockázatok keletkeznek, és ez önmagában kellő politikai ösztönzőt hoz lét, ösztönzést hoz létre, hogy egy hatalmas ilyen forradalom beinduljon. Ez is egy lehetőség, és ha ez igaz, akkor azt mondom, hogy az én megoldásom az a megoldás, amelyet a legkönnyebben lehet legitimé tenni a polgárok szemében. A legegyszerűbben ezt értik meg a polgárok, ezért el tudják fogadni. És most elmagyarázom, és így egy néhány más kérdésre is választ adok. Nézzük meg a nehézségeket és problémákat, hogyha közössé akarjuk tenni az adósságokat, hogy kölcsönösé akarjuk tenni az adósságokat. Azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, am, itt az adósságok kölcsönösítételéről, vagy kölcsönös fedezetéről, fedezéséről van szó, egy EU források alapján nyugvó EU költségvetés sokkal könnyebben elfogadható és többen eladható a polgároknak, mint a kölcsönös adósság hogy azt mondjuk, itt bizt, fedeztek valamit, amit nem tudok ellenőrizni, politikai folyamatok vannak, amelyek úgysem működnek, és azt mondjuk, az EU közbeavatkozik a saját forrásaival, amit az európai integráció folyamata hozott létre. Sokkal egyszerűbb ezt elfogadtatni a polgárokkal szerintem, hogyha az EU-nak vannak saját forrásai, amik abból adódnak, hogy az EU jól működik, az integráció eredménye. Tehát ez sokkal szerencsésebb, mint minden nemű csomag. Mi az alternatívája ennek, hogy folyamatosan a válsággal küzdünk, és, és egyszerűen szépen egymás után intézkedéseket hozunk, de ezek az intézkedések megakadályozzák, hogy teljesen tönkre menjünk, hogy a szakadékba hújjunk, de nem fogjuk kezelni a kérdést, és nem fogjuk a jövőben megakadályozni a válságot. Éppen ezért azt mondom, hogy stratégiailag egy intézkedés, az intézkedésen, be kell vezetni, ez egy átmeneti mechanizmus lenne, vagy és azt gondolom, hogy ebben az esetben az én modellem jobban megvalósítható, és akkor egy példát is mondanék arra, hogy hogyan tudjuk ezt megcsinálni, például a források területen, hogyan tudnánk elindítani egy olyan mechanizmust, amely életképes is politikailag. Persze jogászok is vitatkoznak ezen, a lényeg az persze, lehet-e az EU-nak saját adója, saját bevételi forrása, stb. Egy sor jogász azt mondja, hogy erre nincs is lehetőség. A saját forrás megteremtése, egyhangú döntést igényel, és ez nem fog menni. Ez persze természetesen egy, egy jogos érvelés, tehát ez lehet így. Hogyha például itt van a pénzügyi tranzakciós adó is. Bizonyos államok azt mondják, hogy hajlandók együttműködni, és egyetértenek abban, hogy legyen egy ilyen. És ezt gyakorlatilag a költségvetésbe beszedik, vagyis egyes tagállamok költségvetési transferen keresztül adnák ezt a pénzt, mások meg azt mondják, hogy az EU saját bevétel legyen ez, tehát nem lenne különbség az eredmény tekintve, de mégiscsak van különbség politikai szempontból. Ez azt jelenti, hogy komoly következményekkel járna az, amit csinálunk. Vannak polgárok, akik azt mondják, egy pénzügyi tranzakciós adót fizetnek be, és ez, és ez még népszerű is a polgárok között. Tehát tulajdonképpen ezt meg is lehetne csinálni. Nagyon nehéz lenne azt mondani, azt mondja, hogy a költségvetésüket kell alkalmazni. Tehát ha a politikai az ember meg akar csinálni valamit, az nagyon fontos. Ez a két forma, tehát hogy vagy átcsurgatjuk a saját költségvetésen, vagy nem. Ez az egyik lehetőség, hogy van egy Big Bang, egy nagy forradalom, vagy pedig lépésről lépésre haladunk. Azt gondolom, hogy bizonyos javaslatokat, amiket én tettem, érdemes megfontolni, mert ezek életképesebbek, mint mások. És számos más pont van, még nagyon rövid leszek az EU jelenléte. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon széleskörű pont, Ugye itt, amikor arról beszéltek, mindig visszafogott a kommunikáció. Tehát a kommunikációs politika önmagában nem működik, hogyha csak erről beszélünk, és az intézményi változtatások is kis hatással járnak. Nyilván a szakpolitikákon keresztül kommunikál a, az Európai Unió a polgáraival, és ezért kell erre figyelni. Tehát a politikát kell meg, meg, megváltoztatni annak a jellegét, ahogyan politikát folytatunk, tehát jobban láthatóvá kell tenni a polgárok számára, és elszámoltatható politikát kell folytatni. Ez a magva annak, amit én mondok, ez az egyetlen hatékony módszere annak, hogy kommunikáljunk a polgárokkal, és megértessük velük, hogy mit jelent az Európai Unió. És aztán, amit Paulum mondott, amit mi látunk, az éppen egy ellenkező tendencia a politikai szinten. Ahelyett, hogy a nemzeti politikát európaivá tesszük, inkább az európai politikát nacionalizáljuk újra politikai rés, vagy politikai hiátus, vagy bárhogy is nevezhessük, nevezzük ezt. Két, vagy nem, három, három nagyon rövid pontot szeretnék megemlíteni, ami a tanácsot illeti, a strukturális kétértelműsége. Az egyik lehetőség persze, hogy ezt kezeljük, hogy a szerződést módosítjuk, és egy kétkamarás parlamentet lehet létrehozni, akár ez is egy lehetőség. Az egyikben a tagállamok arányos képviselete folyik, a másikban pedig mindegy egyenlő képviselettel rendelkeznek a tagállamok a Lisszaboni szerződés az arányos képviseletet hangsúlyozza. Persze mindenki azt hangsúlyozza, hogy az arányos képviseletet erőltessük. Ez egy egyszerű dolog, van egy politikai közösség, közösség 52 személy van az egyikben, mindenhol máshol 24. És azt mondjuk, hogy megszervezzük többséggel a szavazást, és a, a, nem lehet azt mondani, hogy egy személy ugyanannyi szavazata ugyanannyit él, hiszen azok, akik a 24 közösségre szavaznak, azok nem, nem tudnak többet beleszólni, csak azok, akik az 52 közösségére szavaznak, azok tudnak beleszólni minden döntésbe, de ez csak egy nagyon világos példa volt arra nézve, hogy mit akarok mondani. Tehát az arányosság megszervezése az nem olyan egyszerű dolog. Itt minden politikai tudós azt mondja, hogy abszurd lenne ezt így következetesen végrehajtani. Természetesen ez lehet egy ösztönzés arra, hogy a szerződést módosítsuk, és hogyha szerződést módosítunk, akkor az egyik megoldás lehet az, amit már mondtam, hogy a bizottság nagyobb politikai tőkét kapjon, és ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamenti választásokhoz jobban hozzákötjük az Európai Bizottságot. Két utolsó kérdés, amelyet még feltettek. Az hatékony lenne, hatásos lenne az európai parlamenti választásokat átalakítani úgy, hogy bevonjuk, hogy ott választják az ezáltal választják az Európai Bizottság elnökét is. Természetesen lehet, hogy megint még mindig a nemzeti pártok dom- vállának dominánsa egy ilyen témában. Erre azt mondom, hogy én azt gondolom, elvárom, hogy ez nem fog bekövetkezni, de ha ez bekövetkezik, miért ne próbáljuk ki? Az, hogy az emberek átalakítják, tehát a választásaik útján ö, dolgozzanak. Miért ne próbálnánk ki ezt a javaslatot? Nem tartom egy tragédiának. Egy utolsó pont, a közös identitásból kiindulva. Ami a reményeket illeti a politikai közösségek egy terméket jelentenek természetesen. A szomszédok közötti problémák teremtik ezt meg. Tehát kollektív módon hozunk egy döntést, ez egy adott problémáról indul ki, hogy egy társadalomban együtt éljünk. És ez nagyon kevésbé függ össze egy korábbi közös identitás meglétével. Ez sokkal inkább a termék annak, hogy egy szociális konfliktust megoldjunk. Így jön létre az identitás. Éppen ezért azt mondom, a kölcsönös függőség különböző szinten jelentkezik, és a politikai közösségeknek követniük kell ezeket a kölcsönös függőségeket. Ha ezt nem teszik meg, akkor demokrácia sem tudja ezt kijavítani. A szociális identitás, a történelmi identitás, stb. stb. ezek szociológiai feltételekből alakulnak ki, amelyek a politikai közösség jó működését elősegítik, de a kölcsönös függőségek eredménye, szociális konfliktusok eredménye az identitás. Vagyis az emberek egymást alakítják, hogyha egy közös teret hoznak létre. Az én következtetésem az, az összefoglalom, hogy mit itt meg kell tenni, hogy mi egy adott teret osztunk, egy meglévő teret, egy bizonyos teret, és ennek a mechanizmusait kell kialakítani. Ez a kormányzás lényege, és ez így jön létre egy politikai közösség ebben a közös térben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm a tolmácsoknak is, akik még egy kicsit tovább is dolgoztak. Valamennyiüknek kellemes nyarat kívánok, ez volt az utolsó ülés a nyár előtt.